Uh, kedves kollégák! Uh, I would like to... Kedves vendégek! Megkezdeném az ülést. Üdvözlöm valamennyiöket. Látjuk, hogy az idő múlik, és bemutatta egy évvel ezelőtt az új jogalkotói csomagot a biztos, és most a tárgyalások közepén járunk, hogy a tanácssal rendszeresen ülésezünk, és abban bízom, hogy néhány hónap múlva, ha nem is az év végére, de el tudom mondani, hogy <clears throat> kötelezettségeket tudunk vállalni, ígéreteket tudunk tenni. Abban bízunk, hogy nem sokára elkészülünk a politikai feladatokkal, amelyek ránk várnak. Az Európai Parlamenti képviselők nevében mondhatom, hogy jog, társjogalkotók vagyunk teljes mértékben, egyenlő partnerek vagyunk a tanácshoz képest. és részt veszünk a rendes jogalkotói folyamatban. El kell, hogy mondjam, hogy számos elemben a jogalkotói keretben támogatjuk az Európai Bizottságot, és számos ügyben a tanácssal is egyet tudunk érteni, de vannak fontos dolgok a jövőbeli politikában, ahol azt kell, hogy mondjam, még dolgoznunk kell, még munka vár ránk, hogy megtaláljuk a jó kompromisszumokat. El kell, hogy mondjam, hogy valamennyien támogatjuk az új megközelítést, amit a bizottság javasolt, miszerint van egy ilyen ernyő szabályozás az összes alapra vonatkozóan, amely biztosítja a folyamatosságot, a szabályok és a felhasználói lehetőségek között, tehát a felhasználás oldala és a szabályozás oldala egy összhangba kerül. És ezt figyelembe tudjuk venni a több éves pénzügyi keretben is. Támogatjuk azt a gondolatot is, hogy megszülesen ez az új dokumentum, amely az eddigi referencia keret helyébe lép. Ez egy közös stratégiai keret, ezt a nevet viseli, abban bízunk, hogy ezzel megalkotjuk a horizontális elvek átültetését a gyakorlatba, és a jobb koordinációra törekszünk a, ko- a kohéziós politika és egyéb eszközök között, amelyekkel az Európai Unió rendelkezik. Ez a növekedés szempontjából nagyon fontos. A Horizon 2020, az hát a Horizon 2020-as eszköz, vagy de ide tartozik a Europe Facility, vagy egyéb szociális jellegű programok is ide tartoznak, amelyek a szociális változást, a társadalmi változást támogatják. Egyébként a parlamentben a megerősített partnerség bajnokai úttörői vagyunk ezen a politikai területen. Abban bízunk, hogy az összes fontos téma, a programozás és a végrehajtás során úgy alakul, hogy együtt döntés keretében születik meg nem csak az Európai Bizottság, a nemzeti kormányok döntenek, bevonják e közben a regionális és helyi önkormányzatokat is, egyéb partnereket is, és ezt a parlament egyébként szeretné mindenképpen a szabályozásban is, illetőleg a rendeletben is szerepeltetni. Itt a különböző kereteket tudjuk biztosítani helyi szinten. Itt a partneri megállapodásokban, partnerszerződésekben. Tehát a cél az, hogy erősítsük a partnerséget ebben az új politikai keretben Erősen támogatjuk a területi dimenziót is ezen a politikai területen. Abban bízunk, ahogyan ezt a tárgyalások során már képviseltük, hogy a helyi és regionális szereplőknek, hatóságoknak kívánunk szerepet juttatni, és ezt a területi dimenziót új eszközök is tudják képviselni, illetve megjeleníteni. Itt a helyi fejlesztések területén kívánjuk ezt a vetületet erősíteni. Számos új ilyen eszköz lenne egyébként, amely erősítené a bizottság célja szerint ezt a területet. Itt jobban figyelembe vesszük a tényleges helyzetet, erősítjük a növekedést oly módon, hogy be tudjuk vonni a partnereket ez fontos jellemzője az új politikának. Egyébként erősen támogatjuk azt is, hogy a finanszírozást koncentráljuk. Vannak nehézségek persze, nagyon különbözőek az elvárások, a szükségletek, és most, hogyha ki akarunk keveredni a válságból, akkor egy sor lépést kell tennünk a helyi és területi sajátosság figyelembevételével e, és így egyrészt a tematikus koncentrációt is erősítjük, és a területit is, vagyis nagyobb rugalmasságot szeretnénk biztosítani ebben a dimenzióban, ebben a szakpolitikai dimenzióban. Úgy gondoljuk, hogy a régióknak, az önkormányzatoknak olyan programokat kell biztosítani, amely figyelem, melyek figyelembe veszik az ő sajátosságot, jobban vissza ki tudják aknázni a saját potenciáljukat a fenntartható munkahelyteremtésben és a növekedésben. És konkrétan egy válságban vagyunk, itt az egy, az területeknek, a régióknak meg kell találniuk a saját útjukat, vagyis területi szempontból érzékenyebbé kell tenni a programokat, aztán erősíteni kívánjuk az együttműködést is, hiszen ez egy nagyon nagy erőt jelent a pozitív változás érdekében, hogyha új munkahelyeket kell teremteni, hogyha a növekedést kell elősegíteni. Azt gondolom, hogy az átmenetet, az átalakulást egész Európában ezzel tudjuk jól elősegíteni ehhez a mechanizmusokat kell erősíteni, hiszen az ilyen jellegű mechanizmusok lelassultak az elmúlt tíz évben. De a legjobb keret is, azt kell, hogy mondjam, hogy bárhogy is meghozzuk azt az európai intézmények szintjén, természetesen a nemzeti parlamentek bevonását is értem ezzel a illetőleg a regionális és helyi hatóság képviselők jelentős jelentősége is nagy, de ennek ellenére, még ha a legjobb keretet is hozzuk létre, és azt gondolom ez jobb lesz mindenképpen, mint megelőzőleg, nem leszünk képesek arra, hogy elérjük a célokat, hogyha egy bizonyos költségvetést nem biztosítunk a következő évekre az említett célokhoz. Két-három témát szeretnék ebben az összefüggésben felvetni, mert szeretném meggyőzni önöket mindenki tudja, érti, hogy egy pénzügyi, egy költségvetési konszolidációra szükség van, nemzeti szinten le kell építeni a hiányokat, a deficiteket, adósságot kell csökkenteni, fenntartható módon kell gazdálkodni. Ennek ellenére európai szinten arra kell törekednünk, hogy olyan költségvetésünk legyen, hogy generáljuk a növekedést, és eh, egy eh, kritikus tömege kell, hogy legyen a finanszírozásnak. Ezt biztosítani kell, meg kell értenünk, hogyha nemzeti szinten konszolidálunk, eh, ez teljesen logikus, szükséges, de ugyanezt a logiki, logikát nem alkalmazhatjuk európai szinten. Van egy katalizátor szerepünk itt az európai beruházásokban Emlékeztetni szeretnék arra, hogy az európai költségvetés egy eh, beruházási költségvetés eh, tényleg 5% kerül az intézményekhez, persze Brüsszelben elsősorban a költségvetésben, de az összes többi az tagállami szintű beruházást jelent, városokban, régiókba történik ez a beruházás. Vagyis vannak eh, negatív közhelyek, amelyek tényleg léteznek Európában, a médiában, de ez így nem igaz. Aztán a következő pont, amit szeretnék felvetni, egy sor konzekvenciája van a költségvetési konszolidációnak helyi és regionális szinten. Természetesen társfinanszírozásra van szükség az európai politika esetén, ehhez szükség van az elszámoltathatóságra, módszereket kell alkalmazni helyi és regionális szinten. Ez egy nagy kihívás, egy nagy feladat. A helyi és regionális költségvetések is problémákat jelenthetnek, hogyha a társfinanszírozást is figyelembe kell venni még, mert egyszerűen ezt nem tudják biztosítani számos helyen. Vagyis ezt figyelembe kell venni, ha nem akarunk károkkal szembesülni. Vagyis a nemzeti parlamenteknek is a kihívásnak eleget kell tenniük, foglalkozni kell a témával, megfelelő költségvetést kell az adott szinten is kialakítani, és az utolsó üzenet, amit szeretnék még önöknek átadni ezen a szinten, most a költségvetésről tárgyalunk, 2013-asról beszélek konkrétan, és a jelenlegi költségvetést kívánjuk módosítani. Ennek is a közepén járunk, talán biztos úr is mondhat erről néhány szót, talán jobban, mint én, de hogy a, projekt, a, a már futó projektek erősítésére is eszközöket kell fordítani és tényleg akár milliárdokról is beszélhetünk, euró milliárdokról, amelyeket blokkolnak, mivel túl kicsi a költségvetés 2012-vel egyes feladatokhoz, tehát ez egy nagy kihívás, hogy módosítsuk a jelenlegi költségvetést, hiszen vannak függőben lévő leálló projektek, félbeszakított projektek, ezeket, mert nincs rá pénz. Azt gondolom, hogy beszélnünk kell a pénzről is, a politikának megvan a maga feladata a pénz biztosításában, és hiszen ha munkahelyet akarunk teremteni, növekedést akarunk, akkor ezt is őszintén kell látnunk. Ezzel a bevezetőmet szeretném befejezni, és most Johannes Hahn biztos urat kérem meg, aki a regionális ügyekért felelős biztos, hogy mondja el a gondolatait, parancsoljon. Köszönöm szépen, Danuta. Jó reggelt kívánok mindenkinek, mindenkit üdvözlök megint csak mindenek előtt a nemzeti parlamenti képviselőket. Azt gondolom, hogy ez egy kiváló gondolat, kiváló intézmény, hogy létrehozzuk ezt a parlamentközi találkozót, és meghívnak előadókat, és én is élek az alkalommal, hogy elmondjam erről a véleményemet nyílt napok vannak Brüsszelben. Ezen a héten sok szeminárium, több mint száz szeminárium, rendezvény, stb. van, több mint 6000 résztvevővel, nagyon sűrű a program, főleg ami a regionális politikát illeti. Az elődöm, aki most a szakbizottság elnöke Danuta Hübner, már igen egyértelműen jól leírta a helyzetet, talán szokatlan dolog, de ebben a kérdésben azt kell, hogy mondjam, a bizottság és a parlament között gyakorlatilag nincs vélemény különbség, ami a regionális politika alakítását illeti. Mindenek előtt a finanszírozásra mondom ezt. De hát akkor is kiváló lehetőség ez, hogy beszéljek önökkel eszmét cseréljünk, hiszen a következő hetekben a pénzügyi tárgyalások összefüggésében számos lépés történik. Van Rompuy elnök úr egy külön tanácson, november 21-e, 22-e talán ez, valamilyen határozatot szeretnének hozni 2014-2020-as többéves pénzügyi keret vonatkozásában. Ez egy fontos cél. A parlament, a tanács és ezt igazolja vissza, hogy a döntést szeretnék mindenképpen meghozni év végéig. Vagyis a legjobb időben vagyunk, hogy úgy mondjam. A regionális politika, a kohéziós politika érdekében dolgozni, a fővárosok szintjén is, a tagállamokban kell lobbizni, hogyha azt szeretnék, hogy megfelelő költségvetésük legyen, akkor azt kell, hogy mondjam, minden egyes kapcsolatteremtésnek örülünk itt Brüsszelben, de ami a valóságot illeti, a régiók képviselőivel és a brüsszeli szint képviselőivel nincsen probléma, ők egyet tudnak érteni. Itt vannak a nettó befizetők, egy adott számú tagállam, ahol némi visszafogottságot érzek, illetve arra irányuló szándékot, hogy csökkentsék az összegeket. Erről majd még beszélni fogok. Három központi kérdést szeretnék a mai napon önökkel megvitatni. Ezeket európai szinten is megfigyelhettük az elmúlt hetekben. Egyrészt a közös stratégiai keret kialakítása a strukturális alapok vonatkozásában a második pont, az új partneri szerződések, vagy partnerségi szerződések, aztán mégiscsak persze nem hagyhatjuk figyelmen kívül az európai szintű szükséges költségvetést. Alapvetően szeretném visszaigazolni részemről, és megállapítani, hogy a jogi keretre vonatkozó tárgyalások a kohéziós politika vonatkozásában igencsak konstruktívan alakulnak. Azt kell, hogy mondjam, az érintett szereplők más politikai területekhez képest együttműködésre készek. A parlamentben még a nyári szünet előtt döntés született a parlament hozzáállásáról a bizottság javaslataihoz. A megfelelő tanácsi munkacsoportok is intenzíven dolgoztak, vagyis ténylegesen lehetőség van arra, hogy a trilógust lebonyolítsuk, lefolytassuk. Vagyis szakmai oldalról jól állunk, hogy úgy mondjam, és nem a regionális politika képviselői a tanácsban, a parlamentben vagy a bizottságban azok, akik esetleg késedelmet okoznak. Van egy nagy célunk, a lehető leggyorsabban akarunk döntést hozni, hogy azt követően a tagállamokkal, a régiókkal 2013 során a lehető leggyorsabban le tudjuk zárni a tárgyalásainkat, hogy a régiók és a tagállamok lehetőséget kapjanak arra, hogy az új támogatási periódusra jól felkészüljenek és surlódásmentesen tudjanak átlépni ebbe az új időszakba. Ne legyen félbeszakítva ez a munka, vagyis érdekünk, hogy gyorsan döntsünk, és tartalmilag is jól alakuljanak. Egyelőre jól alakulnak tartalmilag a dolgok. Hübner asszony már joggal mondta, hogy széleskörű konszenzus alakult ki, de azért, mint kilátásba helyeztem, egy néhány dolgot szeretnék a közös stratégiai keretről elmondani, amit először javaslunk az az, hogy a különböző alapok, a regionális fejlesztési alap, a vidékfejlesztési alap, az európai szociális alap, a halászati alap és a kohéziós alap. Nos, ezek egy közös stratégiai kereten belül kerüljenek feldolgozásra, aminek a célja az, hogy a tagállami szintű szintű felhasználók, alkalmazók tudják, hogy milyen alapot kell milyen projektre felhasználni. Gyakran ezt bírálták régebben, hogy itt bizonytalanság van, hogy vannak átfedések. Fordítva meg vannak olyan területek is, amelyek egy szürke zónát jelentenek, ahol egyik alap sem igazán jól alkalmazható a finanszírozáshoz. Vagyis ezt elkerülendő javasoltuk a közös stratégiai keretet. Itt beszámolhatok arról, hogy tartalmilag nem igen van vita. Az érdekes az a formális kezelése a stratégiai keretnek. Mi azt javasoltuk bizottságként, hogy tartsuk a rugalmasságot, hogy gyorsan tudjunk reagálni a változásokra, hogy felhatalmazáson alapuló jogszabályt kéne erre létrehozni, de hát a tanács meg a parlament kifogásolta ezt. Itt inkább azt szeretnék, hogy ez egy melléklete legyen a rendeleteknek, vagyis a jogszabály része legyen integrált módon. Megtalálunk szerintem erre egy megoldást, egy kompromisszumot, hiszen a közös stratégiai kereten belül is vannak fontos megállapítások, amelyek egy 7 éves időszakon belül nem annyira időhöz kötöttek, ezt be lehet építeni a joganyagba. Aztán vannak más területek is, ahol azt gondoljuk továbbra is, hogy fontos a rugalmasság, ahol eljárás szempontból igenis helyes lenne delegált aktusként, felhatalmazáson alapuló jogszabályként fellépni. Úgy gondolom, hogy Mm, megoldást találunk majd erre, amit hasznosítani is lehet, és azt kell nézni, hogy kik a haszonélvezői a terepen ennek az egésznek, hiszen a cél az, hogy számukra lehetővé tegyük, hogy a keret lehetőségeivel éljenek, és hogy a pénzeket fel tudják használni. Aztán itt vannak a partnerségi szerződések, itt is jól alakulnak a dolgok. Van egy pont, ahol szeretném felhívni a figyelmüket, koncepcionálisan ez egy magatartási kódex is lenne ez a szerződés, vagy ezek a szerződések, és a parlament és a bizottság fontosnak tartja egyaránt, hogy számos résztvevő a regionális politika szintjéről beszálljon a tárgyalásokba, mert ez garantálná, hogy a végrehajtás során jobban azonosulnak ezzel az anyaggal. Éppen ezért aztán a szabályozói oldalon szerepeltetnénk egy többszintű kormányzásra vonatkozó cikket. Jó, belátom, egyelőre ez egy megállapítás szintjén marad, kiállás szintjén marad, de akkor is jelezzük a nyilvánosságnak, hogy ez fontos, és a tárgyalások során ügyelni fogunk arra, hogy a regionális és helyi szint, de a civilek szintje is amennyire csak lehet bevonásra kerüljön a tárgyalásokba. Őszintén szólva, a tanács öröme a magatartási kódexet illetően nem túl burjánzó, hogyha önöknek ez érdekük, és önök is szeretnék, akkor kérjük, hogy támogassanak bennünket, és keressék meg az Európai Parlamentben a szükséges kollégákat. Az utolsó megjegyzés, pénzügyi keret, Danuta Hübner sok mindent, és majdnem mindent elmondott, és szeretném ismételni részben, amit elmondott. Ez egy megjegyzés volt mindenek előtt, ami nekem nagyon fontos, mert a regionális és a nemzeti szintről érkezve van némi szakmai tapasztalatom a gazdasági életben is. Egy dologra azért felhívnám a figyelmet, az administratív, a szakmai, a gazdasági terület szempontjából rendkívül fontos, miszerint az európai költségvetés olyan költségvetés, ahol 95% visszamegy a tagállamokhoz, regionális támogatásokban, a kutatási támogatásokban, képzési programokban, Erasmus, stb. sorolhatnám tovább, megemlíthetném a fejlesztési támogatást is, és 5%, valamivel 5% fölött van az az összeg, ami az overhead költségeket jelenti nem csak a bizottság költségeit kell itt megemlíteni, hanem az összes európai intézmény ide tartozik a parlament, a tanács, a számvevőszék, bíróság, ügynökségek, stb. Vagyis legyünk őszinték, 95% operatív költségvetés, 5% overhead költségek, hát emiatt nem kell elbújnunk az egész világon, az összes adminisztrációval vállaljuk az összehasonlítást, ezért hivatkoztam a saját élettörténetemre, mint a vállalatok szintjén is jó, ők is ezt szeretnék elérni. És ezért azt mondom, hogy ha európai szinten több pénzt fektetünk be, ez jól befektetett pénz, és ez egy újabb fontos megjegyzésre vezet a beruházás, a azt jelenti, hogy az emberek képzésére költünk, az emberek versenyképességét kívánjuk erősíteni, hiszen ez egy beruházó költségvetés Európán belül, de globális szinten is, hiszen mindig azt kell szem előtt tartani, vagyunk ugyan 500 millióan mi is itt az Európai Unión belül, de globálisan ez 7%-át jelenti a világ összlakosságának. Ennek ellenére az Európai Unió még mindig a legnagyobb global player, legalábbis gazdasági szempontból, hiszen több mint 20%-át biztosítjuk a világ gazdasági teljesítményének. Ilyen értelemben szükség van arra, hogy ebéli álláspontunkat, pozíciónkat megőrizzük, de a munkahelyek megőrzése is nagyon fontos feladat, melyet el kell látnunk, és egyben, és ezzel tartozunk az állampolgároknak, az új munkahelyek teremtése is ránk hárul. Ezt a célt szolgálja a regionális politika, amely eredményorientált, tematikusan koncentrált kell, hogy, hogy legyen. Ugyanakkor nagyon sok rugalmasságot biztosít a régiók számára. Mindigi metaforával élek. Egy nagy menüt kínálunk föl, de azt kérjük, hogy lehetőség szerint csak három fogást válasszanak. De azt gondolom, hogy három fogással, hogyha jól összeállítja az ember ezt a három fogást, ízletesen lehet étkezni, és jól is lehet lakni. Mindez persze az ex ante kondicionalitással zajlik, amely biztosítja, hogy meg is valósítják a projekteket, terveket. Azt szeretném kérni önöktől, hogyha egyetértenek velem abban, ahogyan a regionális politikát értelmezzük, hogy támogassák az elkövetkező hetekben a céljainkat, főleg a nettó befizető országokban. Feltűnt nekem az elmúlt időben, hogy főleg a nettó befizető országok olyan javaslatokkal állnak elő, amelyek azt mondják, hogy bár nem szükséges az egyes szakpolitikai területek finanszírozását csökkenteni, de valójában küszöb alatt mégis nagy csökkentésekre tesznek javaslatot. Nem tudom, hogy működjön az az építmény. Hogyha tehát meg vannak győződve önök is velem arról, hogy egy megfelelő költségvetés valóban a közös európai projektok végrehajtását támogatja, melyeket egyébként az Európa 2020-as növekedési stratégiában tűztünk ki, akkor szükségünk van a többéves költségvetésre. Utolsó észrevételem, a többéves költségvetés egyébként ebben a formájában is sajátos, hiszen 2012-ben 2020-ig döntünk a költségvetési keretekről. És ez nem csak az állampolgároknak, a választóknak ad biztonságot a tekintetben, hogy mennyi európai pénz áll rendelkezésre, hanem az új, a híres hírhett piacoknak, befektetőknek, akik az európai pénzek rendelkezésre állásával számíthatnak, és így ezek a pénzek további magánbefektetést válthatnak ki, és végső soron a gazdasági növekedést, a jövőbe vetett hitet, az optimizmust válthatják ki, hiszen a politikában az ügyek felét a pszichológiai szempontok határozzák meg, és ha ki akarunk evickélni a válságból, pozitív jelzéseket kell adni, például azért, hogy a fiatalok munkahelyeket teremtsenek, cégeket alapítsanak. Erre vannak európai eszközök, például a mikrohitelek. Ezek rendelkezésre állnak, ezeket kell támogatni, ezeket kell előrevinni, de ehhez pénzre van szükség. Tehát az eszközök megvannak, az európai szinten arra való szándék, hogy gyorsan megegyezésre jussunk, szintén fennáll, arra van most szükségünk, hogy koncentrált erőfeszítéssel támogassuk a célokat, önök segítségével is, hölgyeim uraim és uraim. Uh, Biztos úr, köszönöm szépen. Most pedig um, Cornelius Corneliu uh, nagykövetet uh, kérem meg, hogy Cip, a ciprusi soros elnökség nevében tartsa meg bevezetőjét. Köszönöm. Elnök asszony, elnézést, hogy kicsit később érkeztem. De ez ismét csak azt jelzi, hogy a elnökség um, komolyan dolgozik, az első ülésemet ma már megtartottam, és 10.30-ra kellett áttenni a korepert is, hogy itt lehessek. Köszönöm szépen a meghívást, biztos úr, elnökasszony, igen tisztelt európai és nemzeti parlamenti képviselők. Meg szeretném köszönni a meghívást, ez egy nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek és meg szeretném köszönni a szervezőknek, hogy ilyen fontos rendezvényt hoztak létre, hívtak össze, mely az európai és a nemzeti parlamenteket közelíti egymáshoz. A ciprusi elnök célja az, hogy egy jobb Európa célját szolgálja, amely relevánsabb az állampolgárok számára. Ezért minden egyes erőfeszítést támogatunk, amely megerősíti a nemzeti és az európai parlamentek közötti együttműködést. Célunk az, hogy a demokráció működését is megerősítsük az Európai Unión belül. Mindenkinek aktívan kell részt venni a döntéshozatali folyamatban, annak érdekében, hogy biztosítsuk az unió politikájának jövőjét, és a céljainkból sokat már elértünk, de sok cél még előttünk áll, melyet kitűztünk a soros elnökség céljaiként. Nagyon elkötelezettek vagyunk annak érdekében, hogy ambíciózus céljainkat elérjük. Meg szeretném erősíteni, hogy a ciprusi elnökség fő prioritása az, hogy a több éves pénzügyi keretről konszenzus sikerüljön kikovácsolni 2012 vége előtt. Az elnökség minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy egy fair és kiegyensúlyozott allokációt érjünk el a fő szakpolitikák között, figyelembe véve, hogy a kiadásoknak minőségének kell lenniük, és hogy igazi európai hozzáadott értékkel járjanak. Ezzel párhuzamosan az elnökség azon is dolgozik, hogy minél nagyobb előrelépést érjen el a közös szakpolitikák jogi keretfeltételének kialakításában. Ezzel összefüggésben engedjék meg, hogy a kohéziós politika 2014-2020-as jövőjéről beszéljek, illetve ezekről a tervekről beszéljek. A példátlan gazdasági és pénzügyi válság mindenkornál jobban szükségesé teszi, a saját forrásainkat hatékonyan használjuk fel. A kohéziós politika nagyon fontosan szolgálja a növekedés és munkahelyteremtés céljait, úgy, hogy a gazdasági, szociális és területi kohézió céljait figyelembe veszi, mindezt a szolidaritás alapelveire alapozva. nagy, nagyon fontos, hogy a következő programidőszakot szabályozó politikai csomag létrejöjjön, ez az egyik nagy prioritásunk. A tagállamok és a régiók az új programozási időszak kezdete előtt fel kell, hogy készüljenek, annak érdekében, hogy az új programok végrehajtására jól felkészüljenek. Ezzel összefüggésben mi, mint az elnökség elköteleztük magunkat, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el ezen tárgyalások során. Július óta a ciprusi elnökség intenzív programot vezetett be a tanács különböző formátumaiban, azzal a célral, hogy 2012 végére a a jogi kereteket tisztázzuk. Persze az MFF kérdéseit is szeretnénk tisztázni, de ez, ez egy más cél. A tanácson belül a területi fejlesztés, az európai területi együttműködés, a pénzügyi menedzsment és menedzsment és az ellenőrző rendszerek kérdéseit taglaljuk, valamint a nagyon fontos közös stratégiai keretet is kidolgozzuk, mely az új programozási időszak keretét vagy vázát fogja adni. A kemény munka már most ö, ö, eredményekre vezetett, ö, gyümölcsözővé vált. Az általános ügyek jövő heti tanácsán előzetes megállapodásra számítunk ezekben a kérdésekben az általános ügyek tanácsának következő havi ülésén a, reg, a kohéziós politika kérdései szerepelni fognak. Ugyanakkor üdvözöljük azon erőfeszítéseket, melyeket a regionális fejlesztés területén tettünk, és a parlamentet például a kohéziós politikáról, jogalkotói csomagjáról való végszavazásával júliusban. A ciprusi elnök nagyon nagy nyomatékot helyez az Európai Parlamenttel való szoros együttműködésre. Nem csak mint társ jogalkotóra tekintünk a parlamentre, hanem kulcs jelentőségű partnerként tekintünk rá, akivel közösen dolgozunk e nehéz időkben céljaink elérésén. Mint sokan tudják, a kohéziós politika jogalkotói csomagjáról szóló formális hármáldalú tárgyalások megvették, kezdettéket vették, mert a Dán elnökség alatt a fő célkitűzésekről és az általános megközelítésről megállapodásra jutott a tanács. A formális trialógusok a általános rendelkezésekről szóló rendelet, illetve az Európai Szociális Alapról szóló rendelettel kezdődtek meg a regi részvételével, és most ősszel az Európai Teritoriális Együttműködési Rendelet, illetve az Európai Regionális Alapról szóló rendeletről kezdődik meg a trialógus, és a programozási kérdésekkel mm, rendelkeznek nagy periódottással. Az elnökség keresi az egyetértést a fő intézmények között a programozás kérdésében annak érdekében, hogy a tagállamok és a régiók biztosan fel tudjanak készülni a következő programozási időszakra. És éppen ebben a munkában tartozom köszönettel az Európai Parlamentnek azért a szoros és konstruktív együttműködésért, amelyel eh, közös céljainkért dolgoznak. Elnök asszony, a mai téma a közös stratégiai és partnerségi szerződések irányában címet viseli, és eh, engedje meg, hogy a partneri szerződést inkább partneri megállapodásnak nevezzem, hiszen ez a tanács részéről nagy elkötelezettséget jelenít meg, ugyanakkor a partnerség elvét nagyon nagyra tartjuk. Természetesen az Európai Parlamenttel és az Európai Bizottsággal kell tárgyalnunk ezen jogszabálytervezetekről. A kohéziós politika 2014-2020-ig terjedő időszakának ezen új eleme, nagyon nagy jelentőséggel bír, hiszen ez a programok új generációjának végrehajtását vezeti be. A tanács üdvözli a új bizottsági megközelítést, melynek segítségevel nem csak a strukturális alapok, hanem a vidékfejlesztési alap és az európai tengerhalászati és tengeri, tengerészeti alap um, eszközeit szinergikusabban lehet majd felhasználni, és a többi EU szakpolitikával és eszközzel egy irányba mutatólag lehet felhasználni. A tanács jelenleg a bizottság által a közös stratégiai keretről alkotott, módosított dokumentumot vizsgálja, és nagy hangsúlyt fektetem a koordináció és a világos stratégiai irányultság kérdéseire. Ebben a munkában a ciprusi soros elnökség egy informális miniszteri találkozót rendez november elején, Ciprus ele, eh, november elején Ciprusban, ahol a miniszterek eszmét cserélhetnek majd ezen nagy fontosságú kérdésekről. Ahogy már említettem, ezen nehéz időkben amikor komoly költségvetési konszolidációra van szükség, és amikor a gazdasági válság hatásai egyre jobban sújtanak bennünket, mindenkornál jobban biztosítani kell a meglévő források hatékony felhasználását annak érdekében, hogy a növekedést és a munkahelyteremtést elérjük. Beérett az idő, hölgyeim és uraim, arra, hogy az új kohéziós politika rendszeréről is gondolkozzunk. A miniszterek, azon fognak, arról fognak beszélgetni, hogy hogyan lehet ezen új elemeket úgy felhasználni, hogy a pénzeszközöket a leghatékonyabban használjuk föl, másrészt pedig az unió előtt és az egyes tagállamok előtt álló kihívásokra is megfelelő választ adjunk. Valóban az a célkitűzésünk, mi több kötelezettségünk, hogy olyan kontextust teremtsünk, ahol a régiók növekedéssel léphetnek ki a krízisből. Elnök asszony, mielőtt befejezem, még egyszer meg szeretném köszönni, hogy meghívtak. Még egyszer megerősítem az elnökség elkötelezettségét, hogy kooperatív módon egy új és jobb Európa céljait szolgáló döntéseket hozzuk meg, és be kell vonni a nemzeti partnereket is a a regionális és a nemzeti parlamenteket, a regionális és helyi szereplőket a szakpolitikák kialakításában. Ez a multi-level governance, a több szintű kormányzás elve, mely a valóságban is érvényesül. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, nagykövet úr. Még egy észrevételt szeretnék tenni, mint hogy <clears throat> én vezetem a parlament részéről ezt az ülést, azt szeretném mondani, hogy előre haladunk, sok mindent kell tenni, de teljesen egyetértünk az ön meggyőződésével és elkötelezettségével, hogy év végére a tárgyalásokat be lehet fejezni. Reméljük a bizottsággal együtt, hogy sikerül elérnünk ezt a célt. Mielőtt tovább lépünk a vitára, három-négy dolgot szeretnék mondani. Egyrészt elnézést szeretnék kérni. A, a biztos szeretném kimenteni, aki Almunia biztossal kell, hogy találkozzon most. Um, nagyon fontos tehát, hogy ebben a pillanatban ne legyen velünk, hanem Almúniával tárgyaljon, tehát bocsássuk meg, hogyha Hán biztos elmegy. Másodszorban a nemzeti parlamenti kollégáknak mondom, a dokumentációjukban van ez a kis sárga lap. Mi ez a sárga lap, melyet felmutatok? Ez a felszólalási igényt jelző sárga lap. Kérem, hogy töltsék ki, és adják előre, minél hamarabb szeretném tudni, hogy hányan szeretnének felszólalni, hiszen itt tudom majd beosztani az időt. Arról is tájékoztatnám önöket, hogy Nikolas Martin a Regi főigazgatóság eh, helyettes főigazgatója, a DG Regio helyettes főigazgatója van itt közöttünk, aki egyébként az új pénzügyi keret tárgyalásaért felel a bizottság nevében. Megnyitjuk a vitát, Két kollega van itt velünk, ha fogalmazhatok így, a nemzeti parlamentek részéről. Reiner Robram, Szász Anhalt tartomány államminisztere, és ön a, parlament, a szász Anhalti tartomány parlamenti képviselő, és nem én a Bundestag, a szövetségi parlament alsóházának vagyok a képviselője, valamint Liam Twani, Ugye az írben sok magahang, mással hangzó torlódik, kevés magahangzóval, nem tudom ki írül a parlamentet minden esetre, ő a ö, Költségvetési Szakbizottság helyettes elnöke. Köszönöm szépen, állok asszony, hölgyeim és uraim! Megköszönöm azt a lehetőséget, hogy egy ilyen magas szinten képviselt csoportban képviselhetem a teritoriális politika ügyét. Ö, a Lisszaboni stratégia um, célkitűzései ugye azok voltak, hogy 2010-re az EU a legversenyképesebb térsége legyen a világnak, de ezeket a célokat nem értük el. Nem akarok régi sebeket feltépni, de ugyanakkor, hogyha ma lehetőségünk van arra, hogy az Európai Parlament tel közösen a 2020-ig terjedő kohéziós politika e, idejét e, meghatározzuk, így biztosíthatjuk, hogy a kohéziós politika e, szolgálja az Európa 2020-as stratégiát, és az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést érjünk el Európában. A Lisszaboni stratégia egyik súlypontja a megfelelő strukturális reformokon nyugodott, a kutatás, a fejlesztés, az innováció, munkaerőpiac, az oktatás, képzés, az élethosszig való tanulás, valamint a cégek számára biztosított keretfeltételek és a közkész finanszírozásának konszolidációja mind a mai napig is előfeltétele annak, hogy az EU választ adjon a globalizációból eredő kérdésekre, a demográfiai kihívásokra és munkahelyeket teremtsen, valamint jólétet. Ám a Lisszaboni stratégia nem tartalmazta azt az eszköztárat, amelyel Európában megfelelő elkötelezettséggel lehetett volna előre járni és a krízis ellen fellépni. Éppen ezért konzekvensnek és helyesnek tartom, hogy az Európa 2020-as stratégiát világosan megfogalmazott keretcélokra, alapcélokra irányozzuk, és a kohéziós politikát, mint a politika céljainak elérésének eszközét használjuk. A kohéziós politika már a Lisszaboni stratégiában is fontos szerepet játszott, a, a strukturális alapok úgynevezett lisszabonizálása által a 2007-2013-as költségvetési időszakban 228 milliárd eurót lehetett a növekedést szolgáló célokra, például a kutatás fejlesztésre felhasználni. Ilyen módon tehát a kohéziós politika Európa 2020-as stratégiára való felkészítése során nem öm, terra inkognitára lépünk, hanem ismert területen vagyunk. 1991 óra óta Szász Anhalt tartomány jelentős támogatásokat kapott a strukturális alapokból, és ez hozzájárult pozitív fejlesz, fejlődéséhez, és így a 2014-től a konvergencia kategóriából, tehát a legmagasabb kategóriából kiesik. Ezzel kapcsolatban tehát két dolgot szeretnék megjegyezni. Egyrészt az Európa 2020-as stratégia csak akkor lehet sikeres, hogyha kohéziós politikában sikeresek leszünk abban, hogy a központi prioritásokat a helyi elvárásokkal egyeztessük, másrészt a partnerség és a governance fontos elvek, melyeknek segítségével a kohéziós politikát meg lehet gyökeresztetni a választók, az állampolgárok, a közpolgárok közében, de a programokat demokratikusan kell legitimálni. Az első gondolatról hagyd tegyek hozzá néhány észrevételt. Az Európa 2020-as stratégia az európai szociális piacgazdaság 21. századra való um, valóságának jövőképe. Ez a jövőkép csak akkor válik valósággá, hogyha az emberek jó képzést kapnak, ha fenntartható a gazdaság és a foglalkoztatás szintje kielégítő. Helyben. Éppen ezért a regionális politika céljait nem szabad feladni. Vegyük száz Anhalt tartomány céljait. Sok kihívás előtt állunk, amelyeket rövid és középtávon kell megoldani. A meglévő és fennmaradt fejlődési hátrányokat meg kell haladni, a demográfiai feszültségekre választ kell adni, a mezőgazdaság és az ipari termelés közötti feszültségekre megoldást kell terelni, és a, mu- a szak, a munkanélküliségre egyrészt, másrészt pedig a szakértő hiányra is választ kell adni, úgy, hogy a vállalkozói kreativitást becsatlakoztassuk és becsatornázzuk a munkába, mindezt azonban a költségvetés konszolidációjával egybe tegyük meg, hiszen a német alkotmány leszögezi, hogy milyen szinten adósodhatnak el a költségvetések. 2,2 millió lakosa van Szászanhaltnak, nem vagyunk egy nagy tartomány, és persze nem tudunk majd mindenhol úttörő szerepet játszani apró struktúrákkal dolgozunk, és így lehetőségünk van arra, hogy ne kelljen másokra várnunk. Átláthatóságunk segít abban, hogy az iránymutató döntéseket gyorsan és célirányosan valósítsuk meg, és a téves döntéseket azonnal korrigáljuk. A 2020-ig terjedő évtized meghatározó lesz a tekintetben, hogy száz anhal tartomány milyen formát ölt, és hogy hogyan jelenik meg az európai közösségben is. Ez a mi állampolgáraink számára legalább olyan fontos, mint az Európai Unió össz fejlődés. És ezzel a probléma lényegére mutatok rá. Száz anhalt tartomány mint az összes keleti tartomány nagy gazdasági deficittel rendelkezik, amelyet nagy gazdasági támogatás nélkül nem lehet felhozni, behozni. Bár a kelet-német tartományok az európai összehasonlításban sokat behoztak a lemaradásukból, de a gazdasági fejlődés utolsó, az utolsó időszakban megtorpant. Az utolsó felmérek, felmérések azt mutatják, hogy 2-5 százalékkal kisebb az egyfőre jutó gazdasági potenciál, mint idáig gondoltuk. A meglévő fejlődési hátrányok a következő kevés a tőke, a gazdaság innovációs ereje még nem elegendő, a kelet-német cégek nem kellőképpen betagoltak a nemzetközi kereskedelembe, és nincsenek nagy cégek, valamint a cégek nem rendelkeznek elég szak értővel, szak, szak képesítésen rendelkező munkavállalókkal. Ezen felül pedig probléma, hogy előregedik a társadalom. Egyetlen, e, alig van olyan európai régió, amely annyira függene a demográfiai kihívásoktól, mint az új szövetségi tartományok, tehát a volt NDK területe csökken a lakosság, ezzel csökken az egyfőre jutó bruttó jövedelem, és ez pedig értelemszerűen csökkenő adóbevételeket és deficitbe csúszó közösségi költségvetéseket eredményezett. Röviden tehát, a konvergencia hiányok bezárása nagyon fontos lesz, és így a kutatás fejlesztési potenciált meg kell erősíteni, az emberi erőforrásokba kell befektetni, a versenyképességet kell megteremteni a növekedés érdekében. Ehhez minden Európai Uniós alapot a közös stratégiai kereten belül fel kell használni. Utalok az Európai Unió működéséről szóló szerződés 174. cikkére, amely a célt expressis verbis rögzíti. Száz anhalt tartomány Kelet-Németország, valamint a konvergencia támogatásból kilépő régiók számára a megoldás a bizottság által javasolt biztonsági háló által biztosított legalább kétharmados pénzügyi támogatás jelentheti, valamint egy megfelelő szabadság annak érdekében, hogy az innovatív és regionálisan specifikus megoldásokat találjuk meg a demográfiai kihívásokra. A Németországba történő visszafizetések, amelyek összefüggenek a biztonsági hálóval Németországban is igen fontosak a kormány számára. Ez a mozgástér, amelyet elvárunk, ez nincs nem áll szemben az Európa 2020-as stratégiával, éppen ellenkezőleg a helyszínen akarjuk ugyanezeket megvalósítani. Ilyen értelemben érdemes rákérdezni, hogy egy központilag meghatározott kvóta az Európai Szociális Alap számára, amely 40% tényleg észszerű-e, most 30%-nál állunk, és már ez is felhasználási problémát okoz, abszorpciós problémát, és a biztonsági hálóval együtt ez oda vezet, hogy az vidékfejlesztési alapnál történne a csökkentés, és még kevesebb pénz maradna a vállalati beruházásokra. Aztán ugyanezt elmondhatjuk a nagy beruházásokra, illetve a prioritást élvező tengelyek kialakítására. az áprilisban és júniusban a tanács által elfogadott orientációk, a tematikus koncentráció, mint a rugalmasság esetében nagyon fontos javulást hoznak magukkal. Az Európai Bizottságot és az Európai Parlamentet kérem és bátorítom arra, hogy a tagállamok által megemlített változtatásokat vegyék figyelembe is foglalkozzanak ezzel a kérdéssel, hölgye és uraim. A második gondolat, egy hármas feladattal szembesülünk a tervezési dokumentumokat a gazdasági és szociális partnerekkel partneri módon beszéljük meg, de ezzel egyidejűleg a megválasztott képviselőkkel is Németországban ez konkrétan a tartományi parlamenteket is jelenti, de ezt úgy kell megtennünk, hogy még nem készültek el a végleges szövegek Időnként azt mondják, hogy regionális szinten a partnerségi elvet plusz teherként érzik. E, vannak ezzel kapcsolatban tapasztalataim Szász Anhaltban, és éppen ezért cáfolom, kifejezetten cáfolom, amit ezzel kapcsolatban mondanak. A támogatási politikánkat, mint általában politikánkat összhangba akarjuk hozni a helyi igényekkel, és demokratikusan legitimáljuk is, és ez csak úgy működik, hogyha együttműködünk az érdekcsoportokkal és a civil társadalom szakértelmét is figyelembe veszük ennek során. Azonban az EU támogatástól függetlenül amúgy is gyakorolt részvételi formákat nem szabad alábecsülni, hiszen a tudáscserét hatékonyan, folyamatosan kell elvégeznünk ilyen értelemben fennáll a kockázata annak, hogyha tovább formalizáljuk a részvételt a strukturális alapok keretében, hogy adott esetben túl bonyolultá válik ez a részvétel, anélkül, hogy tényleges többletértéket teremtenénk. Szászánhátban az EU alapok programozását 2014-2020-as időszakra úgynevezett jövőbeli párbeszédek keretében folytatjuk a cél az, hogy a 2014-2020-as időszakot jó vitákkal készítsük elő. Öt workshopot szeretnénk végrehajtani a következő témákban. Az első az innováció és nemzetközi együttműködés, a növekedés és fejlődés érdekében. A második pont demográfiai kihívások kezelése, az elvándorlás megszüntetése, integrált koncepciók az EU alapok felhasználására, a harmadik pont képzés és nevelés, a negyedik pont az esélyegyenlőség és diszkriminációmentesség a növekedés és foglalkoztatások érdekében, az ötödik pont pedig az energiapolitika és fenntartható fejlődés. Ilyen jövőbeli párbeszédeket egyébként már a jelenlegi időszak előkészítésében is gyakoroltunk a nagyobb probléma partneri elv végrehajtása során eh, a fogyaratív államokban abban áll, hogy az egész folyamat demokratikus legitimációt megteremtsük, a megválasztott képviselőti testületeken keresztül. Ezeket még összhangba is kell hozni az administratív szintekkel. Hán biztos úr joggal felhívta a figyelmet arra, hogy 2020-ig hatályosak ezek a programok, és addig komoly befolyással vannak a nemzeti költségvetésünkre. A strukturális alap rendeletek. eddig ezt a problémát megkerülik, a parlamenti részvétel kérdése a tervek és programok kidolgozásában egyenlőre nem merül fel. Szászánhájtban úgy próbáljuk megoldani ezt a kérdést, hogy a képviselőket, a tartományi képviselőket bevonjuk a jövő pár, jövőről folytatott párbeszédbe, és a parlament szakbizottságai elé visszük a programfor előkészítést. A strukturális alap alapokat jobban összhangba akarjuk hozni az Európa 2020-as stratégia politikai ciklusaival, ez viszont egy újabb problémával is jár együtt. Hogyha a jövőben a nemzeti reformprogramok és ezek ország specifikus ajánlásai feltételeit képezik az operatív programoknak. Kibiztosítja azonban ezek után, hogy a reformprogramok rendelkeznek a szükséges demokratikus legitimációval a jelenlegi politikai ciklusban Németországban a tartományoknak csak kevés munkanapjuk marad arra, hogy a nemzeti reformprogramban részt vegyenek. Parlamenti részvételről már nem is beszélek. Az új támogatási időszak vonatkozásában a nemzeti reformprogramok kidolgozása során a partneri megállapodások és az operatív programok kidolgozása során jobb összehangolásra van szükség. Én pillanatilag nem tudok végleges megoldást bemutatni a mai napon erre vonatkozóan, de az összes érintettet arra kérem, hogy ezt a problémát a szükséges parlamenti részvétel miatt ne veszítsék szem elől. Hölgyeim és uraim, ha pillanatnyilag az Európai Unióról beszélünk, akkor gyakran halljuk a válság szót, sőt a bukás szót. Az Európai Egyesülés folyamata valóban az egyik legnagyobb teherpróbájával szembesül egyértelművé szeretném tenni. Mi is azt szeretnénk, hogy az Európai Unió megtartsa alkotó erejét. A régiók és tartományok szempontjából az európai kehéziós politika a legfontosabb alakító eszköze az EU-nak a növekedés, a jólét és foglalkoztatás biztosítása érdekében. Gondoskodjunk közösen arról, hogy ennek hatásai elérjék az uniós polgárokat a helyszínen és a terepen. Ez lenne a legfontosabb hozzájárulás az Európa 2020-as stratégia megvalósításához. Köszönöm szépen a figyelmüket! Thank you, uh, thank you indeed very much for... Köszönjük szépen, hogy ezen specifikus uh, kérdéseket kifejtették. Ez nagyon tanulságos számunkra, is uh, át kell gondolni, hogy a rendelet mögött ilyen érvelések is meghúzódnak. Most pedig szeretném Liam Twominak meg, megadni a szót az ír parlamentből. Hölgyeim és uraim, örülök, hogy lehetőséget kaptam az Európai Parlament Regi Szakbizottságában, hogy ezen az ülésen részt vegyünk. Egyértelmű kezdetektől, és ki kell hangsúlyozni, hogy a kohéziós politika az egyik sikertörténet Európában. Ez az európai integráció és szolidaritás központi kérdése. Fontos szerepe volt abban, hogy csökkentsük a szociális és gazdasági különbségeket, és növeljük a kohéziót az 500 milliós és 27 tagállamú, 271 régióval rendelkező Európai Unióban. Egy ilyen teljesítményt soha nem szabad alulértékelni. Ami a személyes tapasztalatomat illeti, a kohéziós alap rendkívül nagy szerepet vállalt ír az ír gazdaság fejlesztésében a pénzügyi transferek az EU költségvetésből fontos húzóerők voltak a tagállamok számára, hogy változásokat indítsanak és a régiókban a fejlődést bátoríthassák. Az országainkban bárhol láthatjuk, hogy a strukturális alapok milyen egyértelmű hatással voltak, és ez mutatja, hogy milyen különböző módon lehet előnyt szerezni a strukturális alapokból. Örülök annak, hogy Írország az egyik nagy sikertörténete a kohéziós szakpolitikáknak. Európában nagyon sok példája van annak, hogy a tagállamok számára milyen előnyös a strukturális alapok felhasználása, és sok tagállamban az ír, sok tagállam küldött Írországba képviselőket, hogy az ottani helyzetet felmérjék. Az integrált kohéziós politika kihívásaival mindenképpen foglalkoznunk kell, Írország egyetért abban, hogy a kohéziós politika fontos szerepe az EU 2020-as stratégia elérésének az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést kell támogatni. Ez a jövőbeni politikával kapcsolatos stratégiai irányt határozza meg. Meggyőződésem, hogy a foglalkoztatás, a kutatás és fejlesztés, az oktatás, a szegénység elleni, az éghajlat elleni és az energiával kapcsolatos küzdelem rendkívül fontos ebben. A bizottság tavaly hozta nyilvánosságra a javaslatát a 2014-2020-as időszakra vonatkozó finanszírozással kapcsolatban, és a kohéziós politikai eszközökre 376 milliárd eurót tervez a bizottság elkülöníteni, és a 2007-13-as időszakhoz képest ez növekedést jelent. Ugyanakkor nyomás lesz arra, hogy általában a költségvetés összértékén csökkentsenek. Az Európai Bizottság javaslatával így hozzájárul ahhoz, hogy a jövőbeni kohéziós politika eszközeit elérjük. A állami költség kiadásokért felelős miniszterünk tárgyalt a kollégákkal az informális kohéziós miniszterek tanácsán lengyel elnökség alatt, az általános ügyek tanácsa a kohéziós szakpolitikával tavaly decemberben foglalkozott, és tagja volt egy kormányközi delegációnak, amely október 3-án találkozott, és az ír elnökség alatt tárgyaltak ezen kérdésekről Hán biztos úrral. A tárgyalások után a terveink szerint a következő hónapban jön el hozzánk Hán biztos úr. Az európai parlamenti képviselők Brüsszelben tárgyalnak, és a regionális fejlesztési delegációkat Dublinba hívták meg. November 30-án kerül sor elő a találkozóra. A csomagról az általános ügyek tanácsa is tárgyal, ahol általános megállapodásra jutottak különböző tárgyalási blokkokkal kapcsolatban. A fennmaradó elemek a csomagból még további tárgyalástárgyát képezik, a strukturális alapokkal kapcsolatban, és természetesen együtt döntési eljárás tárgyát képezik a parlamenttel. 2020-as stratégiában fontos tárgyalások folytak az Európai Parlamenttel a kohéziós csomagról. Az ír álláspont és a tárgyalások is ezt tükrözték. Nagyon fontos hatással vannak fő gazdasági és szociális programokra minden országban, és a 2014-2020-as finanszírozást fenn kell tartani azért, hogy biztosíthassuk az ír gazdaság fellendítését. Hiszen nem lehet mindenkire ugyanolyan megoldást találni. Írország azt gondolja, hogy legjobb, hogyha a tagállamok számára és a régiók számára lehetővé tesszük a megfelelő rugalmasságot, hogy kiválasszák a saját prioritásaikat saját helyzetük fényében és saját nemzeti reformprogramjaik igényeinek a fényében. Ez a megközelítés a régiók számára lehetővé tenni, hogy megtervezzék azon eszközöket, amelyek a politikák szempontjából és a konkrét igényeik szempontjából szükségesek, és lehetőséget adna arra, hogy kom- ö, komolyan bevonhassák a helyi és regionális szereplőket. Ez így tükrözi az Európai Unió sokszínűségét, hiszen nagyon eltérő tulajdonságok, lehetőségek és igények merülnek fel az egyes régiókban. Tudunk róla, hogy a bizottság javaslata a közös stratégiai kerettel kapcsolatban és a partnerségi megalapodásokkal kapcsolatban létezik, és mi ezt üdvözöljük. Ez a koordinációt, a koherenciát és a szinergiákat próbálja megerősíteni a különböző kohéziós alapok között, valamint a ö, vidékfejlesztés és a halászati alapok között. Ugyanakkor vigyázni kell arra, hogy biztosíthassuk, hogy a szubszidiaritás elve és az arányosság elvei ö, figyelembe vétetnek, és nem szabad, hogy az administratív terhek megnövekedjenek. Végül pedig még röviden reagálnék a jövő évi ír elnökség prioritásaira, és hogyan lehetne megkönnyíteni az előrelépést a kohéziós alapok politikával kapcsolatban. Írországban a tárgyalások valószínű, hogy elnökség alatt így tanácsülésre kerülnek, amikor finalizálni kell a kohéziós alappal kapcsolatos megállapodást az Európai Parlamenttel és az általános jogalkotási csomaggal kapcsolatban. Ez rendkívül nagy kihívás lesz a mi közigazgatásunk számára, de nagyon örülünk ennek a feladatnak. Írország vállalja, hogy sikerre viszi az írelnökséget, és szándékunk az, hogy teljes szerepünket betöltsük az együttdöntési folyamatban az Európai Parlamenttel. És természetesen Szeretnék gratulálni a Dán és a ciprusi elnökségeknek az általuk elvégzett munkáért, és azért, hogy milyen komoly előrelépéseket sikerült elérniük az MFF kérdésekben, amelyekhez a kohéziós politika kérdés is kapcsolódik. Örülök, hogy eljöhettem és meghallgattak ma, és természetesen remélem azt, hogy a kérdés-válasz időszak rendkívül hasznos lesz mindenki számára. Köszönöm a figyelmet. Thank you very much, and I, I would... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Biztos vagyok abban, hogy lássák, hogy rengeteg dolog lesz az elnökségük alatt. Sok minden eldől a ciprusi elnökség alatt, de akár még a nehezebb része is önökre maradhat a befejezéshez. Ezzel meg is nyitom a vitát. Arról szeretnék tájékoztatni, hogyha nem jelentkeznek sokan, ezen kívül még akkor mindenki 5 percet kap a hozzászólók közül, és kérem másrészt, hogy tartsák be az 5 percet. Szeretnék tájékoztatni arról, hogy két nemzeti parlamenti képviselő után egy európai parlamenti képviselő következik a vita során. Az első a görög parlament képviselője, Dimitris Savarius. Κυρία Πρόεδρε, θέλω καταρχήν να σας ευχαριστήσω. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a meghívásért. Köszönöm, hogy meghívtak minket erre az ülésre a kohéziós politikával kapcsolatban a 2014-20-as időszakra. Köszönjük a szervezőknek, hogy ezt az ülést megszervezték, ez minden bizonyal lehetővé teszi azt, hogy nagyobb legyen a kohézió az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között. Hölgyeim és uraim, hét évente az Európai Unió tagállamai két éven keresztül tárgyalnak a 7 éves költségvetési időszakról, ez a több éves pénzügyi keret. Általában véve, és ez elismert tény, ez az egyik legnehezebb és bonyolultabb tárgyalás az EU-ban, ennek igen komoly politikai és gazdasági következményei vannak az Európai Unió és nemzeti és az egyes tagállamok szintjén is. Ismeretes, hogy a kohéziós és szociális politika az Európai Alapszerződés tárgyát képezi, és egyik alapvető elve az európai integrációnak, valamint célkitűzés is, és az európai belső piac és a gazdaság és monetáris unió egyik alapköve. A kohéziós politika az elmúlt 20 évben nem csak a tagállamok számára és az egyes régiók számára volt előnyös, a nettó befizetők számára is ez előnyös volt, vagy azért, mert a régiók kaptak támogatást, vagy azért, mert közvetetten az egyes vállalataik részesülhettek ilyen finanszírozásokból. Úgy gondoljuk, hogy az EU-nak ambiciózus kohéziós politikára van szüksége, hiszen ez lehetővé teszi a teljes körű megközelítés alkalmazását a gazdasági fejlesztés szempontjából. Nem értünk egyet azokkal, akik úgy gondolják, hogy meg kell különböztetni az új és a régi tagállamokat. A kohéziós politika minden régiót kell, hogy érintse minden tagállamban, és lehetővé kell számokra tenni azt, hogy a stratégiai fejlesztési modelljüket követhessék, valamint hogy a régióban szociális kohéziós politikát tudjanak kialakítani. Görögországban a jelenlegi válság fényében jelenleg elég negatív keretek között tudunk csak eljárni. A legszegényebb országok integrációja miatt azt gondoljuk, hogy prioritásokat kell kialakítani. A kohéziós politika, a kap és a bevándorlási politika érintettek ebben. Mi a következőket javasoljuk, ami a statisztikai elemeket illete, illeti az egyes alapok elosztási módszerével kapcsolatban a kohéziós alapokra vonatkozóan a 2014-20-as időszakban. Úgy gondoljuk, hogy ez a mostani valóságtól eléggé eltávolodik, és nem felel meg bizonyos tényeknek, és nem veszi figyelembe a recesszió következményeit. Az Európai Unió fejlesztése szempontjából rendkívül fontos ez az időszak, és a kohéziós alapokat nem szabad egy már idejét múlt gazdasági modellre alapozni. Elnézést, a tolmácsok arra kérik, hogy egy kicsit lassabban szóljon hozzá, uram. Nos, ami tehát a kondicionalitás kérdés illet, kérdését illeti, úgy gondoljuk, hogy ennek kiterjesztése a mostani elemeken túlmenően azt jelenteni, hogy ez külön teher lenne a tagállamok számára, hogyha egy tagállamban túlzott deficit miatt eljárást indítottak, akkor hogyha a makrogazdasági egyensúly nem megfelelő, ez további súlyt jelentene terhet a tagállamok számára, és ennek bizony közvetlen hatása lenne a régiókra, és hogyha nem csak regionális, hanem nemzeti szinten is ilyen gyengeségek már megvannak, akkor ez kontraproduktív módon még tovább erősíthetné a recessziót. Úgy gondoljuk, hogy legalábbis fenn kellene tartani, vagy növelni a társfinanszírozási arányt a mostani időszakhoz képest, és igaz ez az új pénzügyi tervezési időszakra is. Az együttfinanszírozási, a társfinanszírozási arányt az adott tagállam társadalmi-gazdasági helyzetét figyelembe véve kell kialakítani, és így az adott régió bevételeit kell figyelembe venni. Ezen kívül úgy gondoljuk, hogy növelni kellene a társfinanszírozást 10%-kal eh, azon tagállamokban, amelyekben a támogatási mechanizmus éppen aktív. Ezen előrejelzés igen fontos eh, segítség lenne abban, hogy segítsünk a tagállamokon a gazdaságok beindításában, és itt a leginkább a válság által érintett országokról beszélek, ráadásul ez igen fontos hozzáadott értéket jelentene az egész EU szempontjából is. Negyedik pont. Nem értünk egyet azzal, hogy összekössük a kohéziós politika finanszírozási összegét és az nagy projektek előfinanszírozását ezen politikában a RAL összegével. A RAL de ezt a likidé az éves kifizetési előirányzatokhoz kapcsolódik. Ez egy költségvetési eljárás, nem pedig a több éves pénzügyi keret kérdése. Ezen kívül támogatjuk azt, hogy a biztonsági hálót kibővítsük, ezzel lehet fenntartani a régiók alapjainak kétharmadát, és a statisztikai konvergenciát ér, konvergenciában érintett régiókra is vonatkozik mindez. Hogyha egy GDP-ben magasabb, hogyha egy régióban magasabb a GDP, akkor valószínű, hogy a hogyha valaki, valamelyik régióban nő a GDP aránya, attól lehet, hogy a mostani rendszer alapján még több támogatást kapnának, ráadásul a különböző földrajzi ö, helyzetet is figyelembe kell venni. Például a szigetekkel kapcsolatos stratégiát is felül kell vizsgálni a köztes régiókban, attól függetlenül, hogy mennyi a GDP arányos fejlettségi szintjük. Ezen kívül, ami a szigetek érintettségét illeti az európai közlekedési hálózatban és a Connecting Europe alapból, valamint tudván, hogy milyen külön költséget jelent az, hogy ilyen szigeteken alakult ki egy régió, ezt is figyelembe kell venni a politikák kialakításánál. A mostani válságnak drámai ö, társadalmi következményei vannak, ezért a kohéziós politikának sokkal ambiciózusabbnak kell lennie. A tagállamok, a régiók, ahol válság van, nem tudnak beruházni, és ezért nem jutnak semmilyen alaphoz, és ezért nem tudnak kilábalni a válságból. A gazdasági, jelenlegi gazdasági helyzetet figyelembe véve az a tény, hogy szolidárisak legyünk, hogy az EU szerepet vállaljon a gazdaság beindításában, a fejlesztésben, a munkahelyek teremtésében, ez elengedhetetlen különösen olyan országokban, mint Görögország, ahol nagyon fontos a jelenlegi válság. Thank you uh, very much. Köszönöm szépen. Svédország a Riksdagen. Madame Christian Örntjéder. Elnézést kérek. Azt, hitt, azt hittem ez a Krisztin, de ez Krisztán, úgyhogy mégsem hölgy. Kibírom. Köszönöm szépen. Svédül fogok hozzászólni, hiszen ma lehetőséget kapok arra, hogy tolmácsolnak. A svéd parlament gazdasági bizottsága üdvözli és támogatja az új több éves pénzügyi keret célkitűzéseit. Ezek, ez azt jelenti nagyjából, hogy az EU befizetések nem övekednek, egy új eszközkategóriát nem kívántunk bevezetni, megszüntetni, amely a 75-90 százalék közötti GDP-re vonatkozna. Azt el lehet képzelni, hogy ennek az időtartamát lehet korlátozni. A mi szakbizottságunk odahaza üdvözli azt a javaslatot, hogy az államok adott esetben magasabb összeghez juthatnak a GDP arányában, viszont az abszorpciós kapacitás figyelembevételére szükség van, és ez természetesen kihatással van a költségvetésre is. Hogy ez hogyan hathat a tagállamok költségvetésére és az ottani fejlődésre, az még további elemzést igényel. Üdvözöljük azt a költségvetési tételt, hogy a ritkán lakott területek is támogatást kaphatnak, illetőleg azt a javaslatot, hogy a népsűrűség, vagy, a, vagy ahol ritkán lakott területekről beszélünk, ez kritériumünként jelenjen a tagállamokon belüli pénzelosztáskor. A mi bizottságunk pozitívnak tartja a közös stratégiai keretet a kohéziós politika vonatkozásában. A vidékfejlesztési mezőgazdasági alap és a tengerészeti alap stratégiai orientációját erősíteni kell. Az a javaslat, hogy a kohéziós politikát kevesebb prioritásra koncentráljuk, megfelel az Európa 2020-as stratégia céljainak is, ezt üdvözlendőnek tartjuk. Ezzel egyidejűleg szükség van azonban egy tartalékra, amely alapján figyelembe tudjuk venni a regionális sajátosságokat a bizottságunk úgy gondolja, hogy partnerségi szerződésekre és kondicionalitásra vonatkozó javaslat, mi szerint a teljesítenek kell bizonyos feltételeket, nos ez az előírás motiváló erővel bír. De a feltételeknek egyértelműnek és teljesíthetőnek kell, teljesíthetőknek kell lenniük, mert különben túlbonyolítjuk az egész rendszert ennek is fennáll a kockázata. Ez ahhoz vezet, hogy a tárgyalások elhúzódnak, és nagyra nő a bürokrácia. Szükség van egy gazdasági prioritás lista kialakítására. Mi azt gondoljuk, hogy a mezőgazdasági források csökkentését kéne kilátásba helyezni. Végül pedig egy dolgot szeretnénk még hangsúlyozni. A kohéziós politikának az Európai Unión belül valamennyi tagállamot fel kell ölelnie, és koncentrálni azokra kéne, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Ez így működik ma is. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen. Most pedig az Európai Parlament következik. Jevgenyi Kirjov. Köszönöm szépen, elnök asszony ha az eddigi kollégák hozzászólásait hallgatva, sajnálom, hogy nem tudok a részletekről beszélni, de a svédországi hozzászólás után, vagy a svéd hozzászólás után azt kell, hogy mondjam, támogatni tudom a transzparenciára vonatkozó elvárásait, hiszen a régi tagállamoknak is problémájuk volt bizonyos feltételekkel, mert túl nagy bürokráciát jelentett ez. Most viszont egy szélesebb témában szeretnék hozzászólni, egy szélesebb, szélesebb körülbb témában. Azt gondolom, hogy tulajdonképpen mindenki érzi a szükségességét annak, hogy cselekedjünk. Konkrétan most az Európai Tanácsról szeretnék beszélni a kohéziós politika vonatkozásában. Azt gondolom, itt van egy súlyos probléma. Miért van itt súlyos probléma? Azért van súlyos probléma, mert nem lehet egyességre jutni, hiszen minden egyes ország legalábbis egy jó néhány ország, nem mindegyik, azt vizsgálja, hogy mennyit adnak és mennyit kapnak. Ami véleményem szerint ez aggodalomra ad okot. Hogyha az Európai Unió folytatni akarja a tevékenységét, akkor a tagállamok önzését fel kell adni. Nyilván az Európai Parlamentben ez nem így van. Nekünk egyértelmű pozíciónk van, de azt gondolom, hogy el kell dönteni, milyen messzire tudunk menni, hogyha el akarjuk érni a céljainkat. Ha megnézzük az általános képet, 0,1% plusz-minuszról beszélünk, erről harcolunk. És ez bizony érintené a kohéziós politikát. Azt hiszem, hogy közösen kell fellépnünk. A kohéziós politika egy beruházás, a növekedésbe, ezt többször elmondták, már az összes feltétel teljesít, lése mellett. Azt hiszem, hogy az aggodalmainkat is ki kell fejteni a nemzeti parlamentekben is, és hát persze az Európai Parlamentben is, de itt is gyakran elhangzik, és ragaszkodnunk kellene ahhoz, hogy ne az önzés kerüljön előtérbe, amikor a kohéziós politikáról beszélünk, hanem a közös európai érdek határozza meg a kohéziós politikát. kormányzati forrásokból hallottam, az Európai Tanácsban van legalább egy ország, amely a közös európai piacról beszél, az Európai Uniót kisejti a száján. És e, vannak zavaró megállapítások ezzel kapcsolatban. Beszéljünk most a brit kormányról. Ismerjük a helyzetet természetesen úgy tűnik, hogy kivételeket kívánnak bevezetni, amikor a munkaerő szabad mozgásáról beszélünk, és hogyha közös európai piacról, az egységes európai piacról beszélünk, ez mi van e mögött? És mi, erről beszélnek, másrészt pedig a derogációikhoz ragaszkodnak. Éppen ezért azzal a tényel szeretném befejezni, hogy ténylegesen szükség van a nemzeti parlamentekben lévő képviselők támogatására, hogy egy helyes, kohéziós politika alakuljon ki. Ez egy döntőjelentésű momentum az Európai Unió számára. Persze, itt van válság, van pénzügyi nehézségek vannak, nehéz politikai helyzet van minden egyes országban. De azt, azt mondom, hogy döntő jelentőségű pillanatban vagyunk, akkor ez azt is jelenti, hogy próbáljunk együtt valamit elérni ezen a területen, mert különben ez senkinek se lesz jó a végén egyetlen országnak, mindegy, hogy új tagról vagy régi tagról beszélünk. Köszönöm szépen. Most pedig Portugália következik. Honorio Novo. Bom dia, muito obrigado pelo convite que nos dirigir. Köszönöm szépen, hogy meghívtak. Nagy öröm számunkra, hogy visszatérhetünk ide a parlamentbe. Miután a 90-es években már folytattunk vitát, persze nem ebben a teremben, hanem egy hasonló másik európai parlamenti teremben történt. Ezt néhány kérdést szeretnék megfogalmazni most, és azt szeretném, hogy közösen gondolkodjunk el ezen a bizottság képviselői, az Európai Parlament képviselői. Sajnos a biztos úrnak már mennie kellett. Az első kérdés, az az, hogy a kohéziós politika miért foglalkozik egyre több olyan céllal, amely a harmadik államokat is érinti. Ez persze jó dolog önmagában, de finanszírozni is kell. Más közösségi programokkal együtt, még azokban az esetekben is, ahol a harmadik államok a szomszédaink, de nem tagjelöltek a következő időszakra. A második kérdésem az az, hogy miért akarnak rákényszeríteni az államokra valamit, mi szerint az agenda 20-20-as stratégiai céljait kövesse csak a kohéziós politika. Ezzel figyelmen kívül hagyunk egyéb problémákat, és szükséges problémákat nem oldunk meg amelyek egy-egy tagállamban mégiscsak fennállnak, hiszen csak a stratégiai célra koncentrálunk, de nem lehet figyelembe venni azokat, amelyek nem esnek ez alá. Tudjuk a Lisszaboni stratégia, amely az elődje volt a 2020-as stratégiának, hát bizony kevésbé járult hozzá a foglalkoztatáshoz és a gazdasági növekedéshez. Következő kérdés. Jelen helyzetben az a van, hogy a stabilitás és a megtakarítási politika alapvető fontosságú, a gazdaság pedig stagnál. És eh, az Európai Unión belül a különbségek egyre inkább növekednek. Sokan elveszítik a munkahelyüket, sokaknak eh, rosszabb életfeltételeik vannak az Európai Unióban, egyre nagyobb nehézségekkel szembesülnek. Miért van akkor az, hogy a kondicionalitást még erősíteni akarják európai szinten. Mire is gondolok ezzel? A feltételességről van tehát szó. A bizottság olajat önt a tűzre, ahelyett, hogy konkrét jelenségekkel foglalkozna. A következő kérdés konkrét helyzetben mindenek előtt olyan államokban, ahol beavatkozásra van szükség, még nem világos az, hogy sikerült-e megfelelő társfinanszírozást biztosítani a programokra? Mire számítanak? A következő ötödik kérdés az egyszerűsítésre vonatkozik. Elmondhatjuk persze, hogy mm, a célok elérésére kell törekedni, de hát láthatunk itt olyan nehézségeket, amelyek túl nagyok ezek nem függenek össze, vagy nem nincsenek összhangban az egyszerűsítéssel. Számos programban, egyes régiókban kell ezt elhelyeznünk. Például a családi gazdaságok a mezőgazdaságban nehézségekkel szembesülnek, hiszen a kedvezményezettekről van szó, akik számára túl nagy nehézségek jelentkeznek az utolsó, a hatodik kérdésem gyakran beszélnek az Európai Unió nem kiegyensúlyozott költségvetéséről, vonatkozik ez a kohéziós politikára is. És hát beszélnek a csökkentésekről, amiket a nettó befizetők kérnek. Két dolgot szeretnék elmondani, hogy elgondolkodjanak ezen. Először is a 90-es években én is jelen voltam, amikor Jacques Delors az EU költségvetéséhez többet akart elérni. Voltak brit tanulmányok, és akkoriban azt mondták, a GDP 1,2%-át kéne befizetni az európai költségvetésbe. Akkoriban 15 tagállamról beszéltünk. Ez volt tehát egy egyköri célkitűzés. A második megfontolása az egységes piac, a közös piac és a globalizáció. Végül is oda vezet, hogy a nettó befizetők végül is azok, akik a fő kedvezményezettek, hiszen vissza is folynak hozzájuk a pénzek. Köszönöm szépen a kommentárokat. meglehetősen hosszú az európai parlamenti képviselők hozzászólóinak listája, tehát egy az egy következik, Olbrich kolléga. Értem, hogy legyek rövid, hát öt perc, hát általában egy percet kap, mondja az elnök asszony, örüljön öt perc. Tényleg örülök neki. Köszönöm szépen, és egy nagyon érdekes pillanatban találkozunk. Egy olyan pillanatban, amikor egy nagyon fontos vitát folytatunk le a költségvetés központi elemeiről. Másodszorban ebben az épületben pedig nagyon érdekel bennünket az a folyamat, melyben a kétsebességes Európa folyamatát vitatjuk meg. És az a javaslat, mely az speciális eurózóna elemeket akarja beemelni, kvázi a költségvetésbe és speciális parlamenti eljárásokat akar ezen országoknak biztosítani, aggasztó számunkra. Amikor a kohéziós politikáról tárgyalunk, akkor látnunk kell, hogy az Európai Unió jövőjéről szóló nehéz, bonyolult vita kontextusában találjuk magunkat. A kohéziós politika a közösségi módszeren alapszik. És úgy gondolom, hogy teljesen fontos nagyunk számú, minnyájunk számára ez is. Hogyha ez egy közösségi módszer, akkor teljesen világos szabályokra van szükség, és 27 ország egyetértésére van szükség. Tehát amikor a kohéziós politikát védjük, akkor nem csak a pénzért küzdünk, nem csak az egyes országoknak nyújtandó támogatásért küzdünk, egyébként én magam lengyel vagyok, hanem az Európai Unió jövőjéért is. Valamint a közösségi módszerért, illetve az Európai Unió jövőjének kialakításáért. Tehát nem egy technikai jellegű eszmecsere ez, hanem voltak éppen egy olyan alkotmányos problémával nézünk szembe, hogy hogyan nézzen ki az Európai Unió a jövőben. Ez lett volna az általános észrevételem, ami pedig a konkrét észrevételt illeti, felszeretném hívni figyelmüket arra, hogy az első elem, amelyről a biztos és az elnökasszony beszélt, a partnerségi szerződés. Ez pedig egy új filozófia. Ez nem egy ilyen business as usual megszokott ügy, nem, ez egy új megközelítés, melynek, a, melynek segítségével a partnerek együttesen válvetve tudhatnak szembenézni a krízis következményeivel. A régiók bizottsága tegnap itt járt ebben az ülésteremben, együtt és ők azt mondták, hogy szükségük van a viselkedési kódexre. A bizottság is azt mondta, kéri a viselkedési kódexet, a parlament vitázik róla, hogy legyen-e vagy nem, a tanács pedig ellenzi a viselkedési kódexet, a Code of Conduct bevezetését, vagy illetve azt, hogy 27 ország számára egységes viselkedési kódexet dolgozzanak ki. Valóban látni kell tehát kik a partnereink, hogyan dolgozzunk velük, nem csak úgy, hogy megírjuk a szerződést, hanem azt is látni kell, hogy hogyan lehet akár 7 év múlva is minden szint között biztosítani az együttműködést a civil szféra, az önkormányzatok is folytathatnám között. Azt gondolom tehát, hogy egy nagyon fontos gondolat rejlik a partnerségi szerződés gondolatában. Másrészt ez nagyon technikai természetű javaslatnak tűnik, de voltak éppen nem az. Miért? Megmondom mindjárt, hogy miért. Azért, mert először arra gondoltunk, hogy a partnerségi eh, szerződés az egész rendszerről szól. Ki miért felel, milyen lépéseket kell megtenni. Mi parlamentként arra teszünk javaslatot, hogy eh, kössük meg a megállapodást eh, a operacionális programokról. A bizottság azonban ezt egy csomag, csomagként tekint erre, tehát a partnerségi szerződés de lehet, hogy a főigazgató úr kiigazít engem, a csomag első része. Tehát az operacionális program egy csomagban kerül előterjesztésre a partnerségi szerződéssel, a bizottság szerint. Ez nagyon fontos, hogy lássuk a különbséget. Hogy ezt az első lépésnek tekintjük-e, vagy pedig a csomag első részének tekintjük-e. Nagyon fontos, ez minnyájunk számunkra, hiszen a tagállamokban a legrosszabb dolgok már megtörténtek. A harmadik észrevételem a tematikus koncentrációról szól. Teljesen egyetértek Hán biztossal, hogy jobb három fogást elfogyasztani, vagy felkínálni, mint nyolc fogást, hiszen vannak országok, ahol mondjuk nyolc, ha a metafora keretében belül maradok, ahol nyolc fogást kérnek ki, de persze mindegyik, nem, egyik sem elég laktató, nincs elég nagy hatása javaslatunk a parlament részéről az, hogy ne Brüsszelben döntsünk arról, hogy melyik három um, ételt rendelhetik meg a tagállamok, a régiók, hanem legyen egy kis játékterük. Valóban úgy, mint a vendéglőben, hogy rendeljenek ők. Egyetértünk tehát abban, hogy szükség van a koncentrációra, azonban a koncentráció nem jelentheti azt, hogy az alsóbb szinteken ne rendelkezzenek döntési lehetőségekkel. Látnunk kell, megismétlem magamat, látnunk kell a politikai kontextus, amelyben vagyunk, ugye ez az eurózóna és a maradék Európa javaslat, már pedig mi itt a parlamentben nem támogatjuk a kétsebességes Európa gondolatát, másrészt pedig a partneri szerződés egy olyan fontos kérdés, melyet nem szabad figyelmen kívül hagyni. Köszönöm. Köszönöm szépen, mielőtt megadom a szót a következő felszólalónak, Tájékoztatni szeretném önöket, hogy a nagykövetet valaki helyettesíti. Adonis Konstantino ugyanis a strukturális munkacsoport vezetője, strukturális politikáról szóló munkacsoport vezetője, az informális trialógusokon is ő vesz részt, tehát a legkompetensebb személy, és egyébként mindkettejüknek meg szeretném adni majd az ülés végén a szót, önnek is, tanácselnök úr és a főigazgató helyettes úrnak. Lengyelországba lépünk tovább. Az önkormányzati szakbizottság, a szenátus önkormányzati szakbizottságának vezető János Szepiú a lengyel szenátus részéről. Elnök asszony. Elnök asszony. Lengyelországból jövök. A 2007-2013-as időszak nagy lehetőségeket kínál számunkra, hiszen nagyon fontos, hogy Lengyelországban három három ilyen szempont van amelyet figyelembe kell venni. A hatékonyság, az európai politika hatékonyságát. Lengyelország az egyetlen olyan ország, amely itt egy technikai probléma van a német tolmácsolással? Nem hallani a német tolmácsolást? Can, we hear from the interpreters? Tehát akkor szeretnék hallani a tolmácsok hangját, hogy működik-e, a magyar tolmács számára működik, de a lengyelről német tolmácsolás technikai okoknál fogva ki a kimaradt, mondja a magyar tolmács, de az elnök azt mondja, most már működik, haladható. Pani Szenátor úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, akkor megismétlek mindent még egyszer, az elmúlt mondatot úgy gondolom, hogy Lengyelország jó példáját adja annak, hogy milyen hatékonyan működik az európai kohéziós politika. Mi vagyunk az egyetlen olyan ország, amely 2004 óta minden évben gazdasági növekedést ért el. 2009-ben 1,7% volt ez a száma. Idén 2,5% lesz a növekedés. A kohéziós alapok ból eredő eszközök nélkül ezt a gazdasági növekedést ugyanakkor nem lehetett volna elérni. Mi a fontos? Nos, hát nagyon fontos vizsgálatokat hajtottunk végre, amelyek világosra teszik, hogy a Lengyelországban felhasznált pénzeszközök pozitívan hatnak ki más országokra is. A kohéziós politika tehát nem csak abban az országban rendelkezik pozitív hatással, ahol a pénzeszközöket felhasználják, hanem az egész gazdasági térséget ösztönzőleg lendíti fel és viszi előre. Ezt mindig el akar, elmondjuk. Amikor a kohéziós politika barátai országcsoportot képviseljük. Lengyelország, hogy elmondjam az álláspontunkat is, a parlament és a bizottság erőfeszítéseit és célkitűzéseit eh, támogatja a növekedés elérése érdekében, és nagyon fontosnak tartjuk a regionális differenciációt, a eh, különbségtételt, hiszen úgy gondoljuk, így lehet a krízis ellen a legjobban fellépni. A területi fellépés és az integrált, horizontális megközelítés játszok számunkra nagyon fontos szerepet. A közös keretfeltételek előnyösek, de az operacionális nemzeti programok is hasznunkra válnak. A partneri szerződés számunkra nagyon fontos, és a tárgyalások során nem csak a nemzeti, hanem a regionális képviselőket is be kell vonni ezekbe a tárgyalásokba. Meg vagyunk róla győződve, hogy már ebben a fázisban is nagyon fontos az ex ante együttműködés. Ezen felül úgy gondoljuk, hogy a 2017-2019-es években egy középidős áttekintést kell végrehajtani. Úgy gondolom, hogy ezen vizsgálatok mutatószámait meg egyeztetni kell, sarokszámait egyeztetni kell a tagállamoknak a bizottsággal. Meg vagyunk arról is győződve, hogy a kohéziós politika oldalán nagyon nagy kihívás áll, különösen a városfejlesztés területén. Az együttműködési szerződések során hangsúlyozni szeretnék, illetve prioritást szeretnék adni annak, hogy a városi fejlesztés speciális kezelésben részesüljön. Egy-két pontot ugyanakkor bírálattal, kritikával szeretnénk illetni. Ez például az ÁFA kérdése, különösen az Európai Szociális Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap tekintetében az ÁFA, vagy mondjuk úgy a HÉA, e a hozzáadott, szóval az ÁFA a kérdése nyitott kérdés, hiszen a legújabb javaslat szerint itt az áfát nem lehet majd leírni. Megnehezíti ez mind a civil szervezetek, mind az önkormányzatok szerepét. Végezetül. Egy problémára szeretnék utalni. A Connecting Europe facilitás, vagy eszközről szeretnénk beszélni, melyel kapcsolatban kételyekkel érünk van egy fontos ellenérv és egy fontos érv, mely a Connecting Europe mellett szól. 10 milliárd euróról beszélünk, a kohéziós alapból 10 milliárd eurót szabadítanának föl, annak érdekében, hogy egy új rendszer jöjjön létre. Ám ezek a rendszerek túlontól hasonlóak egymáshoz, viszont egy párhuzamos adminisztrációnak jön, kellene fölállnia, ez az ellenérv. Ám és most jövök a pártoló évet most hozom fel, hogyha megvizsgálom az országokat mondjuk Lengyelország perspektívájából, akkor egy speciális problémába ütközünk. Melyik ez? Minden állam igyekszik az úthálózatát kiépíteni. Ugyanakkor az egyes országok közötti autópálya kapcsolat hiányzik. Csehország és Ausztria között nincsen autópálya kapcsolat. Lengyelország, Szlovákia, Csehország között Szlovákiában csak Pozsony közelében van egy autópálya csomópont, Magyarország és Románia között sincsen autópálya kapcsolat. Azon országok irányába, amelyek a szomszédságpolitika országai, Ukrajna, Törökország, nincsen autópálya kapcsolat. Nagyok a ráfordítások, de az autópálya hálózat még nem eléggé kiépített, sőt, gyakran csak nagyon rövid szakaszok hiányzanak ahhoz, hogy átjárható legyen a hálózat, de gyakran politikai problémákba ütközünk. Például a tagállamokban a prioritásokat másként alakítják ki. Anélkül tehát, hogy további kiegészítő finanszírozást biztosítana az Európai Unió, ezt az autópálya hálózatot nem lehet kiépíteni. Ha tehát a Connecting Európa program nem azt a célt szolgálja majd, hogy a határokon átnyúló autópálya hálózatot kiépítsük, akkor hibáznánk, tehát ebből a formá, ebből az alapból lehet majd a célokat elérni. Egy utolsó észrevételem van. A lengyel parlament a saját szerepét abban látja, hogy a különböző szervezetek együttműködésének jog, jobb, jobba, jogalapot teremtsen. Mindazon szervezetekre gondolok, amelyek a kohéziós politika végrehajtásában szerepet játszanak. A bizottság arra tesz javaslatot, hogy a partnerség szempontját állítsuk a figyelem homlok terében, Ugyanakkor a multi-level governance szempontja alapján azon gondolkozhatunk, hogy megfelelő működik-e a közigazgatás az országokban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Valóban ez a hálózatos összekötés nagyon fontos minnyájunk számára. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Vážené kolegyne, kolegovia, e, som aj predsedom samozprávneho kraja v mojej krajine a v čase... Köszönöm szépen. Én is egy régió elnöke vagyok Szlovákiában, és a regionális költségvetésünkben kb. 20%-os a deficit, úgyhogy csökkenteni kell az administratív költségeket, csak azért, hogy egyszerűen fennmaradhassunk, és az új beruházásokra is természetesen hagyni kell pénzt, hiszen ezek nélkül nincsen fejlesztés, és nincsen húzóerő. Amikor új beruházásokról beszélünk, a legtöbb országban több mint 70%-a ezeknek csak azért kap finanszírozást, mert a kohéziós politika támogatja azokat. Néhány tagállamban a kohézió nélkül szinte semmennyi állami beruházás nem lenne. A kohéziós politika az egyik legfontosabb eszköz a konvergenciának és a fenntartható fejlődésnek az Európai Unióban. Rendkívül fontos támogató eszköze ez az állami szférának és a KKV-knek is. Ahogy lengyel kollégám is már mondta, nem csak a szegény tagállamok számára előnyös ez a politika. Az, ö, a belső piac, az egységes piac miatt ez a gazdagabb tagállamok számára is előnyös. Ők ö, szolgáltatnak know-how-t vagy egyéb szolgáltatásokat a többi tagállamnak. Ami pedig 15 tagállam állam és kormányfőjének a bejelentését illeti. A múlt héten volt Pozsonyban a kohézió barátainak az ülése. Itt régi és új tagállamok is képviseltették magukat, és bejelentették azt is, hogy Horvátország nem soká az EU tagjává fog válni. Az Európai Parlament képviselői elnöke és az Európai Bizottság elnöke is kimondta, hogy a kohéziós politika rendkívül fontos minden tagállam számára. Hogyha ezen a területen csökkentjük a költségvetést, akkor nem tudjuk elérni majd a tanács által meghatározott ambiciózus célokat, sem pedig az Európa 2020 stratégia célkitűzéseit. Az állam és kormányfők kimondták, hogy nem lehet a kohéziós politikára elkülönített összegeken csökkenteni. Szeretném kiemelni, hogy az Európai Parlament ebből a szempontból egyértelmű többséggel támogatja, hogy megfelelően kell finanszírozni a kohéziós politikát. Tisztelt barátaim, szükségünk lesz a nemzeti parlamentek támogatására is ebben. És hogyha lehet, ha megengedik, akkor még egy megjegyzésem lenni az ír kolléga felvetésére, aki az ír siker arányáról beszélt a kohéziós alapok felhasználásában. Valóban négy évvel ezelőtt én is voltam Írországban, az EU költségvetésével kapcsolatban voltam előadó, és az ír pénzügyminiszterrel is találkoztam. Azért mondom ezt most el, mert két különböző kérdésről beszélünk. Az egyik az, hogy én személy szerint azt gondolom, hogy szlovák régió vezetőjeként én saját magam szeretném a lehető legtöbb pénzt felhasználni az EU-s alapokból az én régiómban. Ugyanakkor Néha vannak más példák is. Írországban ezt központilag tették. Központilag a, pénzügyi, a pénzügyminisztériumon keresztül sikerült az EU-n belül a, le, a legmagasabb ilyen felhasználási arányt elérni. Tehát mindkét oldalt meg kell nézni. És a partnerség ebben kulcs szerepet játszik a városok, a régiók, az önkormányzatok és a kormányok között. Ki kell találni, hogy mi egy adott régióban a legjobb megoldás. Elnök, köszönöm. Spanyolország következik. Señor Manuel González. Gracias, señora presidenta. Y un saludo cordial desde España. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlök mindenkit Spanyolországból ahol a kohéziós politikát nagyon nagyra értékeljük. Spanyolországban is pozitív tapasztalatunk van a kohéziós politikával kapcsolatban. Tudjuk, hogy mennyire hatékony és milyen sok előnyt nyújt nagyon sok régióban és nagyon sok személy számára. A válsággal kapcsolatban a déleurópai térségeket a válság nagymértékben sújtja, de az Európai Unió bizonyította, hogy mennyire szolidáris minden tagállam felé, és itt Spanyolország nevében beszélek, a konvergenciára és a szolidaritásra rendkívül nagy szükség van a régiók között. Spanyolországban több régió jelenleg épp átmeneti időszakot él meg. Ha megnézzük a 2014-2020-as pénzügyi kilátásokat, minden eddiginél nagyobb szükség van arra, hogy ezen országok az úgynevezett nettó befizető országok, de hát minden tagállam nettó befizetőnek tekinthető. Nagyon fontos, hogy ezen tagállamok még szolidárisabbak legyenek hiszen hogyha azt szeretnénk, hogy előreléphessünk, akkor nem szabad megfeledkezni arról, hogy a spanyol növekedés egész Európa növekedését is jelenti egyben. Tehát még egyszer elmondom, szolidaritásra van szükség. Tudjuk azt, hogy Spanyolországban több átmeneti köztes régió van, amelyben rendkívül nagy szükség van a kohéziós alapokra. Ahogy a biztos úr is mondta, és teljesen egyetértek vele, a 2014-2020-as időszakban, ha így járunk el, akkor eh, sikerül megint eh, kiépíteni a bizalmat Spanyolországban és Európában is. Akkor, hogyha megfelelő pénzügyi perspektívákról sikerül dönteni, amely lehetővé teszi a gazdasági növekedést. Tehát azt gondolom, hogy így módon tudunk Európán segíteni, tudunk a tagállamokon is, és a régiókon is segíteni, és mindenek előtt segítünk azokon, akik itt képviseltetik magukat, az európai polgárokon. A társfinanszírozást meg kell erősíteni, a szolidaritást is meg kell erősíteni, és a kohéziós politikát Spanyolországra és minden rászólott országra. Köszönjük. Sean Kelly következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük az előttem szólóknak, hogy a vitában állást foglaltak. Először is azt gondolom, hogy az biztos, hogy a költségvetés a legnagyobb kérdés jelenleg a több éves pénzügyi keret. Meghallgattam figyelmesen az előttem szólókat, és Hán biztos urat is. Azt gondolom, hogy nagyon erősnek kell lennünk. Nem arról kell beszélni, hogy a költségvetést ö, hogyan akarják csökkenteni, még akkor is, hogyha ez ö, egyelőre látható. Másodszorban egyet, egyetértek a spanyol kollégával, aki arról beszélt, hogy túlságosan nagy hangsúlyt fektetnek a nettó befizetőkre. Mi minnyáján befizetők vagyunk, és minnyáján egyben haszonélvezők is vagyunk. Úgy gondolom, hogy nem lenne káros, hogyha azon országokban, ahol túlságosan foglalkoznak azzal, hogy ők nettó befizetők, elmondanánk, hogy milyen előnyei vannak, és hozzáadott értéke annak, hogy EU tagállamok ők. És így általában tágabban közelítenénk meg az egységes piac előnyeit, és ezen tagállamokban megnéznénk a régiók helyzetét, amelyek igen komoly előnyt húztak a kohéziós alapokból az elmúlt években. Ír kollégám Tali úr elmondta, hogy Írországnak milyen előnyös volt az, hogy EU tagállam volt a kohéziós politikáknak köszönhetően. 1973-ban, amikor beléptünk, akkor azt hiszem, hogy az EU GDP átlagának 57%-en álltunk, aztán ez 124%-ra felugrott, most ez szintén ismét csökkent a bankszektor problémái miatt és a különböző megszorítások miatt, de ami az állami infrastruktúrát és beruházásokat illeti, amelyeket a kohéziós politikának köszönhetően sikerült beindítani Írországban, ez továbbra is megmaradt, és ez rendkívül előnyös számunkra, és segít nekünk abban, hogyha jobb lesz a helyzet, akkor tovább vigyük a fejlesztést. És ahogy azt Tellő úr is elmondta, az országban mindenhol bizonyítékai láthatók annak, hogy egy adott utat vagy infrastruktúrát a kohéziós alapnak köszönhetően és az EU finanszírozásának köszönhetően lehetett elérni. És erre mindenképpen nagy szükség van, hiszen a negatív hozzáállás van elterjedőben, és nagyon sok a kihívás és az ellenérv, úgyhogy mindenképpen egyensúlyt kell teremteni a vitában. Azt gondolom, hogy kötelességünk megvédeni a kohéziós politikát, a költségvetést. És én most, vagy bármikor nem szeretem, hogyha azt mondják nekünk, hogy a kohéziós alapra meg kell tartani a költségvetést, és a mezőgazdasági politikából pedig el kell vonni. Nem. Minden politikával kapcsolatos költségvetést meg kell tartani. Az EU a szolidaritásról szól, ez mindenki számára előnyös, úgyhogy a biztos úr is mondta, hogy a költségvetésben meg kell találni azon összegeket, amelyekkel a recesszió ellen felléphetünk, amelyekkel munkahelyeket teremthetünk és amelynek segítségével elérhetjük az EU 2020-as stratégia célkitűzéseit, zászlóshajó célkitűzéseit. Ahogy egy német hozzászóló mondta, a Lisszaboni stratégia kudarcot vallott, mert valószínűleg túlságosan sok volt a célunk. Nem akarunk ismét kudarcot vallani. A kohéziónak nagyon nagy szerepe lesz abban, hogy ezt elkerülhessük. Köszönöm. Köszönöm, Son. Most uh, a Ciprusi Köztársaság uh, parlamenti képviselőjének, Stella Demetriának adom meg a szót. Eh, Köszönöm, elnök asszony. Még mielőtt eh, rátérnék a hozzászólásom fő témájára, szeretném elmondani, hogy nagyon nagy öröm számunkra, hogy a regi szakbizottságot Cipruson fogadhattuk a ciprusi soros elnökség keretén belül. Cipruson rendkívül érdekes vitát folytattunk e, ezen közös e, találkozó keretein belül, ahol a, az Európai és a Külügyi Szakbizottságunk képviseltette magát, ezen kívül a gazdasági, pénzügyi és e, belügyi szakbizottságunk, és rendkívül érdekes volt ez a vita a kohéziós és szociális politikáról. Ki kell, hogy emeljem, hogy ezen látogatások, ezen találkozások rendkívül fontosak és hasznosak az egyes országokban és a nemzeti parlamentekben, hiszen így jobban megismerhetjük egymást és egymás véleményét. A ciprusi nagykövet úr, EU nagykövet úr hosszasan beszélt bizonyos aspektusokról. Én magam szeretnék néhány dolgot szintén kiemelni és elmondani a mi álláspontunkat a jelenlegi helyzetről. Az új keret, amelyet a bizottság 2011-ben fogadott el a 2014-20-as időszakra vonatkozóan, nagyon hasznos eszköz lesz a kormányok kezében, hiszen egyszerűsített eljárásokat tartalmaz, amelyek segítségével időt lehet megtakarítani, különösen a sürgős kérdésekkel kapcsolatban, amelyeket ezen politikával szeretnénk megoldani. Ezen rendelkezés segítségével úgy gondolom, hogy hozzájárulhatunk majd ahhoz, hogy a foglalkoztatás, az oktatás, a közberuházás és a regió közötti együttműködés területén javítsunk a helyzeten. Ezen kohéziós politika keretei 2020-ig az erre vonatkozó javaslatok Ciprus szempontjából nem feltétlen előnyösek. Ciprus az egyik leggazdagabb régió, hogyha az egyfőre jutó bevételt veszük figyelembe, hiszen az átlag, a 27 tagállam átlagának 90%-án állunk. Ezen felosztást figyelembe véve Ciprus nagyon korlátozott alaphoz juthat csak hozzá, körülbelül egyharmadát annak, mint korábban kaphatja meg, egy olyan időszakban, amikor rendkívül nagy szükség van ezekre az alapokra. Ezen kívül a társfinanszírozási arány az érintett régiókban 85-ről 50 százalékra csökkennek. Az a tény, hogy a fellépéseket bizonyos tematikus prioritási területekre kell koncentrálni, a például a legfejlettebb régiókban, ahogy ezt a bizottság javasolja, ez a javaslat nem veszi figyelembe az egyes speciális igényeket, fejlesztési igényeket bizonyos európai régiókban, ahol nagyon sajátos földrajzi adottságokat kell figyelembe venni, és ahol különböző ö, gyengeségek ö, vannak a földrajzi helyzetből, például, hogyha egy ö, szigetről van szó. Ezért tehát a szigeteket ö, talán ö, szigetállamonként is lehetne ö, figyelembe venni, amennyiben bizonyos feltételeknek megfelelnek ezek a területek. Ami pedig a biztonsági háló kérdését illeti. Ciprus továbbra sem biztosít megfelelő alapot, amely segítségével a fejlesztési perspektívákat ki lehetne vitelezni. Tehát még akkor is, hogyha specifikusan hivatkozunk a tárgyalások során a sziget régiókra, azt nem pontosítják, hogy hogyan, milyen eszközzel lehetne figyelembe venni ezen sajátosságokat. A kohéziós politika végrehajtása 2007 és 2013 között mutatja azt, hogy mennyire hasznos lenne, hogyha aktívabban részt vennének a helyi hatóságok is, és már a folyamatok kezdeti szakaszában, azért, hogy az EU kellő időben és megbízható módon megkapja az egyes régiókra vonatkozó igényekre vonatkozó információt. A kohéziós politika intézkedései meg célja, hogy az egyes régiók közötti egyenlőtlenséget próbálja csökkenteni, és ezért van nagy szükség arra, hogy előzetesen konzultáljanak az egyes érintettekkel és résztvevőkkel, azért, hogy garantálhassuk, hogy hatékonyabb eredményeket tudunk elérni. Ezen közösségi politika prioritást jelent a ciprusi elnökség programjában a tanácsnál. Megpróbáljuk kiegészíteni a már rendelkezésre álló rendelkezéseket amelyek segítségével a 2014-2020-as kohéziós politikát lehet végrehajtani. A ciprusi köztársaság parlamentje támogat minden olyan erőfeszítést, melynek célja, hogy az emberre koncentráljuk a polgárokra, koncentráljuk, koncentráljuk az erőfeszítéseinket, hogy az ő mindennapjaikon tudjunk javítani. Ezért teszünk meg minden tőlünk telhetőt azért, hogy a tárgyalásokon előreléphessünk, és minél hamarabb le tudjuk azokat zárni. Szeretném kiemelni, hogy a ciprusi elnökség előkészített és elküldött egy anyagot, frissített anyagot a tárgyalási keretről, melynek célja, hogy különböző változásokat iktasson a szövegbe, és hogy a biztonsági hálót növeljük a különböző tagállamok bevétele fényében. Viktor Bostináró, Európai Parlament. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban üdvözlöm az összes résztvevőt, és örülök, hogy létrejön az intézményesített párbeszéd jó időzítéssel a kohéziós politika szempontjából, de Európa szempontjából összességében barózó úr nagyon értékes beszédet tartott arról, hogy Európának a federalisztikus modell felé kell haladnia. Teljes mértékben támogatom, hogy legyen egy federalisztikus rendszerünk Európában, ami azt is jelenti a nemzeti parlamentek és a tagállamok Brüsszelnek juttatnak az európai intézményeknek juttatnak bizonyos jogosultságokat. De a föderalisztikus modell szerény véleményem szerint csak akkor működik, ha szolidaritással jár együtt. A kohéziós politika éppen erről van szó, hogy az egyensúlytalanságokat kezeljük belül, a tagállamok között, és be tudjuk mutatni, hogy hogyan gyakoroljuk a szolidaritást, nem csak beszélünk róla. És kemény támogatója vagyok a föderalisztikus modellnek az Európai Unióban. Meggyőződése másrészt az is, hogy a kohéziós politikának, köl, politika költségvetésének csökkentése aláás minden lehetőséget arra, hogy továbbfejlődjünk. El kell fogadnunk, hogy a jelenlegi eszközöket enélkül nem tudjuk tovább vinni. 2014-ben, kedves barátaim, parlamenti választások lesznek ez mindenkit igénybe vesz, az európai politikai pártokat, a nemzeti parlamenteket és az európai parlamentet. Hogy tudjuk eladni 2014-ben Európát? Hogy tudjuk a föderalisztikus modellt eladni, hiszen a fő pártoknak a saját jelöltjeik lesznek a választáson. Arról nem is beszélve, hogy meg kell választani az Európai Bizottság új elnökét. Hogy tudjuk eladni ezt a gondolatot az európai polgároknak? Be kell bizonyítani, hogy az Európai Parlament képes az Unió új további fejlődését segíteni de természetesen, ha csak a költségvetést tartjuk szem előtt, ez nem fog működni. Az összes európai gondolatot így aláássuk, és nem egy jobb, nem a több európai dolgozunk, amire szükségünk van. Összefoglalva szeretném elmondani az általános politikai dimenzióról alkotott véleményemet. Cinikusan azt mondhatom, az adjatlan lehetőség, hogy a 27 tagállamot, illetve a továbbiakat, akik majd csatlakozni fognak a jövőben, nyilván Horvátország nem sokára csatlakozik. Csak együtt tudunk globális playerként megjelenni. Hogyha visszatérünk a nemzeti keretek közé, a tagállamok, a nemzeti tagállamok közé, még Németország is kicsi Kínához képest, de most Románia, Luxemburg, Málta, vagy sorolhatnám tovább, nem is kell megemlíteni ezt. Együtt felépíthetjük azt az Európai Uniót, amely képes jó teljesítményt nyújtani, szükséges áttételt erőt biztosítani, vagy pedig alássuk az Európai Uniót. A kettő között kell választani. Az Európai Unió érdekében kell dolgozni a nemzeti parlamenteknek is, hiszen itt van az európai szolidaritás, amely nagy érték, amelyre Európát építeni lehet. Most pedig nézzük meg a az érem másik oldalát. Román, románként fogok beszélni most, hiszen belpolitikai problémák vannak Romániában. Ami az administratív kapacitásokat illeti, az összes dokumentum, amit itt előkészítünk, nagyon fontos. Készítünk rendeletet, konkrét rendelkezéseket a Connecting Europe facility vagy egyéb témákban. Egész időszak alatt arról szoktunk beszélni, hogy az intézményi kapacitást kell biztosítani, az administratív kapacitást kell biztosítani, erősíteni, és így tudunk konkrét eredményeket elérni közösségi szinten vagy regionális szinten, vagy akár nemzeti szinten is. És kedves kollégák, a nemzeti parlamenti képviselők, az Európai Parlament el fogja végezni a szükséges feladatokat. Örülök, hogy az Európai Bizottság támogat bennünket. Egyre több egyszerűsítést figyelhetünk meg, de kérem, olvassák el a dokumentumokat, új mechanizmusok, új koncepciók, új intézmények szerepelnek ezekben a dokumentumokban. Ezt operatívvá kell tenni. 2014. január 1-ig mindennek működnie kell akkor öt alapról beszélünk, amelyet ugyanúgy szabályozunk, egy ilyen több alapos megközelítést alkalmazunk, így tudunk megmozdítani dolgokat, ezt várjuk a kohéziós politikától. Koncepciók, mechanizmusok, intézmények, működniük kell valamennyiüknek. A szakbizottság nevében kérem a nemzeti parlamenteket, gyakoroljanak önök is nyomást. Persze, tudom, vannak nagyon jól álló államok, Lengyelország a példa, egy, egy egykori kommunista állam, amely ilyen kiváló eredményeket tud felmutatni, akár még példa lehet nyugati államok számára is, tehát Lengyelországról beszélünk. De még egyszer a nemzeti parlamentekhez fordulok, ügyeljenek arra, hogy jó állapotfelmérést készítsenek, hogy tényleg hon tartunk, hogy mi működik és mi nem jól működik az adminisztrációban, az intézményekben. Ezt rögzíteni kell, mert akkor tudjuk javítani, hogyha tudjuk, hol a hiba. Intézményi szempontból erre feltétlenül szükség van, hiszen 2014. január 1-ével azt kell mondanunk, itt az új kohéziós politika. Ez fog működni. Ez nagyon gyorsan pozitív eredményekre vezet. Het. Úgy vélem, hogy nem kaphatunk több Európát, mint hogyha kohéziós politikát folytatunk, itt vannak a falvaink, az útépítésünk, a régióink, egy kicsit kereskedelmi szempontból is láthatjuk ezt. A kötelességünk, hogy ezt képviseljük, de persze a nemzeti parlamenteknek is az a kötelességük, hogy gondoskodjanak arról, hogy ez a hatalmas növekedési tartalék az intézményi és administratív lehetőségek között kiaknázásra kerüljön, és akkor megnézhetjük, hogy mi történik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Adinos Konstantinó úr, a nagykövet úr nem sokára elmegy, úgyhogy néhány percben megadom neki a szót. Köszönöm szépen. Szeretném kifejezni nagyra becsülésemet és hálámat, hogy eljöhettem erre az ülésre a mai napon, és találkozhattam a nemzeti parlamentek képviselőivel itt az Európai Parlament épületében. Mindenek előtt szeretnék a nemzeti parlamentek bevonásáról beszélni, hiszen van, ez nagyon fontos, hogy ők részt vegyenek ebben a munkában, hiszen nemzeti keretek között kell folynia ennek a tevékenységnek, és látni kell, hogy megvannak a megfelelő eszközök arra, hogy a szubszidiaritás szempontjából ellenőrizzük a programok végrehajtását. Nagyon fontos ezért, hogy a nemzeti parlamentek ebben a fontos szakpolitikai kérdésben részt vegyenek a kohéziós politika. Nagyon fontos szerepet játszik a szerződésekben is nagyon konkrét céljai vannak a régiók kohéziója, a tagállamok kohéziója szempontjából, de egy olyan szakaszban járunk most, amikor az új kohéziós politikának új elemei is kell, hogy legyenek, hiszen az Európai Unió egyik legfontosabb fejlesztési eszközévé tehetjük ezt a az alapot. Ez még nem született meg, de én azt mondom, hogy erre van lehetőség. Ez lehet a fő fejlesztési eszköze az Európai Uniónak. És jó néhány hozzászólást hallottam a mai napon, sokan beszéltek szinte valamennyien a pénzről, a finanszírozásról. Jó, ez egy alapvető kérdés. Önként nem tudom ezt teljesen kommentálni, de biztosíthatom önöket arról, hogy az elnökség eh, biztosítja, hogy a közösségi módszert alkalmazzuk a viták során, és a kohéziós politika, és ezt világossá tette az elnökség is, eh, bizonyos kritériumokat kell, hogy kapjon egyértelművé, hogy jól átültethessük ezt a politikát a gyakorlatba. Néhány bizonyos eh, kritérium konkrétan a kohéziós politikához készült, és ezeket a kritériumokat természetesen figyelembe kell venni, amikor alakítjuk az új kohéziós politikát. A finanszírozásról nem tudok sokat mondani, mert még nem született végleges megoldás, de a politika tartalmi részére szeretnék kitérni röviden. Úgy gondolom, az intézményekben van közös vélemény is, vannak eltérések is, de a közös vélemény az, hogy ez az új megközelítés a kohéziós politikában fontos, és számos ellenben egyet is értenek e, a stratégiai megközelítést illetően. Fontos része a szakpolitikának, hogy kombináljuk és kihasználjuk a szinergia hatást, amit az alapok biztosítanak. Így az alapokat átfogó módon kell látnunk, és így átültetnünk a gyakorlatba az elvárásokat. A második pont a koncentráció kérdése, a pénz koncentrációjának kérdése. A hozzászólók is ezt említették, a célokat kell elérni, ez a legfontosabb, de foglalkozni kell azzal is, hogy a régiók, a tagállamok elvárásait teljesítsük úgy, hogy figyelembe vegyük az ő sajátosságaikat. Kell itt némi rugalmasság ehhez, ez egy világos felvetés, és nem mindenkinek jó ugyanaz az akó, ez természetes. De egy integrált megközelítésre van szükség, tehát egy éremnek a két oldaláról beszélünk, így tudjuk a fenntartható fejlődést biztosítani. Összefoglalom egy pontban. Nagyon fontos a több éves pénzügyi keret szempontjából, hogy jó tárgyalásokat folytatnunk, és az elnökség mindent elkövet annak érdekében, hogy megállapodásra jussunk. Az Európai Tanácsnak is ez az érdeke. Mindent elkövetünk, hogy novemberre lezárjuk a tárgyalásokat, és ezt szeretném átadni önöknek, az összes érintett félnek, hogy a kohéziós politika számára a túlságosan késői megállapodás nagyon rossz következményekkel jár. Hogyha későn születik meg a megállapodás, minden gyakorlati szakember tudja, sok időbe kerül a programok előkészítése, a rendeleteket meg kell csinálni, a szabályozást ki kell alakítani, a megállapodást követően még a korábbi időszakokból tudjuk, hogy egy-két évre szükség van, hogy felkészüljünk. Ez nem olyan, mint sok más politika. Itt ugye van egy éves kifizetés számos helyen, stb. A parlamentnek és az Európai Unió intézményének a tagállamoknak be kell látniuk, hogy kellő időben kell lépni. Nagyon fontos az időzítés éppen ezért. A második pont, miért kell dolgoznunk a több éves kereten, pénzügyi kereten. A cél az, hogy az intézményi párbeszédet, illetve a háromoldalú párbeszédet folytassuk, és nagyon fontos egy dolog a programozás. A polgárok és a tagállamok számára. A régiók, a tagállamok, az érintettek tudniuk kell, hogy milyen szabályok alapján játszanak. Ez teljesen egyértelmű. Ezért abban bízom, hogy a másik két intézmény, tehát a bizottság és a parlament kész arra, hogy együtt működjünk, és évvége előtt remélem be tudjuk fejezni a munkát, erre látok lehetőséget, sőt, szükséges. És közös megállapodásra kell jutnunk a legfontosabb aspektusokat tekintve, hiszen így tudnak a tagállamok felkészülni a több éves pénzügyi keret tényleges átültetésére. Köszönöm szépen egyenlőre, és jó munkát kívánok a továbbiakban. A Bundestag képviselőjét, Stefan Mayer urat kérem. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Először is szeretnék köszönetet mondani, hogy meghívtak a parlament közi rendezvényre. Üdvözlendőnek tartom, hogy egy ilyenre sor kerül. Mindenek előtt azt üdvözlöm, hogy halljuk, hogy a tárgyalások folynak a háromoldalú párbeszéd keretei között, ami a strukturális és regionális politika jövőjét illeti. Azt gondolom mindenképpen figyelembe kell vennünk, és ezt üdvözlenek tartjuk, és itt az egész Bundestagbeli szakbizottság nevében beszélek, hogy a jövőbeli strukturális politika az Európa 2020-as stratégia céljaihoz igazodik. Ez legyen az orientációs alap. Mindenek előtt a következő támogatási időszakban központban, még jobban a középpontba kell ezt helyezni, hiszen vannak tapasztalataink Európában, amelyeket éppen most szerzünk, az innováció, a versenyképesség erősítése, a foglalkoztatás növelése, a munkanélküliség csökkentése, a jövőbeli regionális politika és strukturális politika eszköze kell, hogy legyen. Külön üdvözlendő még szerintem, hogy a makroökonomiai feltételesség fontos szerephez játszik, hiszen eddig is vannak tapasztalataink, ezeket figyelembe véve úgy gondoljuk, hogy ennek erősítése rendkívül fontos. Egyes tagállamokban ilyen tapasztalatokat szereztünk, tehát a támogatás a jövőben jobban függ majd gazdasági és költségvetési politikai feltételek betartásától azt gondolom érdemes lenne elgondolkodni azon is, hogy az innováció fogalmát újra definiáljuk, és egy kicsit szélesebb értelmezést adunk neki. Az elv helyes, mint már mondták. Fókuszálni kell a versenyképességre és az innovációra még jobban, mint eddig, de hogyha az innováció fogalmának definíciójáról beszélünk, akkor azt gondolom, hogy kicsit nagyobb mozgásteret kell adnunk magunknak, és mindenek előtt az üzemeken belüli, vállalatokon belüli innovációval is foglalkozni kell, tehát amikor technológiai átállásról van szó, vagy diversifikálásról, ez is ide kell, hogy tartozom. Nagyon fontos még felhívni a figyelmet arra, hogy az összes régió a jövőben a kohéziós és strukturális politika területén aktívabb szerepet játszom a gyengébb régiókat azzal nem tesszük erősebbé, hogy erőteljesebben fejlett régiókat legyengítünk. Tehát el kell, hogy mondjuk, hogy a gazdaságilag erősebb régiókat is be kell vonni a jövőbeli hálózatokba, amikor támogatást nyújtunk. Üdvözlendőnek tartjuk véleményem szerint azt is, hogy az európai területi együttműködésre szolgáló forrásokat erősíteni, növelni kell. Úgy vélem, hogy itt az európai polgároknak ezáltal nagyon jól be tudjuk mutatni, hogy mit képvisel Európa. A két oldalú, a határokon átnyúló együttműködésről beszélünk itt, tehát az idevágó forrásokat erősíteni kell az európai területi együttműködés keretei között, ami szerintem aggályra ad okot, és ezt kritikusan újra meg kéne fontolni, hogy tényleg észszerű e, az, hogy az új támogatási időszakban 2014 és 2020 között legyen követelmény, hogy mind a négy kritérium teljesüljön, amit a rendelet tartalmaz. E, a most e, mostani támogatási időszakban elegendő az, hogyha a két tagállam két kritériumot teljesít, most, hogy megduplázzuk az elvárásokat, a követeléseket, azt hiszem túl magasra tesszük a, tesszük a mércét ezzel. Úgy gondolom ez oda vezet majd, hogy számos állam komoly nehézségekkel szembesül, hogyha meg akarja kapni a támogatást. Azt hiszem még üdvözlendő, hogy a phasing out régiókat bevonjuk ebbe a biztonsági hálóba, ami azt jelenti, hogy a támogatási források kétharmada továbbra is adható legyen a, az adott kategóriából kikerülő területeknek, de azon el kell gondolkodni, már most is vannak phasing out, tehát lassan a támogatásból kikerülő régiókba, ők is kerüljenek be a jövőbeli biztonsági hálóba. Amit el kell utasítani véleményem szerint, az, hogy túlságosan célhoz kötjük, itt 5%-ról beszélünk, a, a városi fejlesztések kapcsán a vidékfejlesztésben látjuk, a kohéziós és strukturális politika mindenek előtt a vidéki térséget akart erősíteni. Éppen ezért, ha azt mondjuk, hogy legalább 5%-ot a vidékfejlesztési területről nagyvárosokra kell elkölteni, ezt nem tartjuk helyesnek, hogy legyen egy ilyen kikötés. Aztán nagyon kritikusan meg kéne nézni még eh, hogy eh, leépítjük a bürokráciát, persze ez fontos dolog, de tényleg a mostani tervezet eleget tesz -e ennek. Ez egy fontos dolog. Persze az ellenőrzés nagyon fontos, és ügyelni kell arra, hogy a regionális fejlesztési és strukturális eszközöket jól költsük el, és hatékonyan költsük el, de úgy vélem, hogy nem szabad kiönteni a gyereket a fürdővízzel, és már meglévő adminisztratív struktúrákat elhagyunk, hogyha azok egyszer beváltak. Ezért még egyszer felszólítok mindenkit, még egyszer a már bevált struktúrákat vegyük figyelembe, alkalmazzuk a bevált ellenőrző eszközöket, és ami az akkreditációt illeti az, a, a közigazgatási területen, nem lenne jó új adminisztratív struktúrákat kialakítani, hiszen ez költségekkel és bürokráciával jár. A végén még egy nagyon fontos pontra felhívom a figyelmet, ami az egész Bundestagot illeti, az összes frakció osztja ezt a véleményünket. Az a cél, hogy egy új átmeneti régiót hozzunk létre hosszú távon. Ez nagyon kritikus véleményünk szerint. Ami a jövőbeli középtávú pénzügyi keretet illeti 2010 és 2020 között ott már említettük ezt. Mindenkinek tudnia kell, hogy a jövőben kevesebb pénzt fog, tudunk, fogunk tudni elosztani, mint sem többet. Éppen ebben az összefüggésben nagyon kritikusan kell viszonyulni ahhoz, hogy tényleg észszerű -e egy ilyen összefüggésben átmeneti régiós kategóriát bevezetni, amikor 75 és 90 százalék közötti kategóriáról beszélünk az európai átlaghoz képest a GDP kapcsán, és látni kell, hogy a kohézió és strukturális ö, politikának az a központja, hogy legyen egy degresszió a pénzügyi ellátottságban is. Ahhoz hozzá kell járulni, hogy megfelelő anyagi ösztönzője legyen annak, hogy feljebb lépjenek az egyes régiók, és Németországban ezzel pozitív tapasztalatokat szereztünk, és a bizottságnak az a célja, ilyen összefüggésben, hogy egy tartós, átmeneti régió kategóriáját hozza létre, ez nagyon kritikus pont. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen. Most pedig Angorakis úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót. Én magam is nagyra értékelem a meghívást, és üdvözlöm a parlamenti képviselőket. Nagyon fontos ez a vita, hiszen most már nagyon sok érdekeset hallottunk idáig is. Először is informálni szeretném a jelenlevőket arról, hogy 2007-ben Görögország is nagy növekedést, 4,5 százalékos növekedést ért el, máma pedig az elmúlt három évben 23%-kal csökkent a GDP. Mindez még a nagy kapitalista válság kitörése előtt történt egyébként az ötödik kohéziós jelentésben is olvashatjuk ezt, hogy növekedett az egyenlőtlenség a görög régiók között. Mindenről azért beszélek, mert a kohéziós politika, mely ma vitánk eh, tárgyát adja, nem a konvergenciát és a kohéziót támogatja, sőt éppen ellentétesen áll a dolog. Voltak éppen tehát azt a kérdést kellene feltennünk, hogy a regionális és strukturális alapok pénzeivel mi lett. Úgy gondolom, hogy egy téves klisé az, hogy ezeket a pénzeszközöket mindig a kohézió támogatására használják, illetve ma már a klisévé vált, hogy a versenyképességet kell növelni, és az Európa 2020-as stratégiát támogatni kell. Ám a, voltak éppen a kormányok mindig eh, olcsóbb munkaerőt akarnak teremteni a kapitalistáknak, és eh, a szociális vívmányokat akarják eh, lábbal tiporni, máskülönben a kapitalizmus krízisát, kríziséből nem lehet meghaladni, és nem is lehet megmagyarázni. Ezért tehát a pénzeket olyan akciókra és tervekre fordítják, amelyek a finanszkapitalizmus célját szolgálják, az energia, technológia, az útépítés. Jó példája ennek a Connective, Connecting Europe program. 10 milliárd eurót vesznek ki a kohéziós alapból, és senki sem protestál, legalábbis ma nem. A reggi szakbizottságban vitáztunk már erről a kérdésről. És még valami, ami nagyon jellemző. A kohéziós alap költségvetése csökken. Tegnap a miniszterünk itt járt, és azt mondta, hogy lehet, hogy a pénzeszközök 40%-át elveszítjük. Kérdezem, hogy hova vezet mindez? Választ persze nem kaptam erre a kérdésemre, és nem is tudom, hogy meg lehet-e válaszolni ezt a kérdést. Úgy gondolom, hogy nem igaz, hogy a kohéziós alap pénzeiből a növekedést finanszírozzuk, nem, kevesek meggazdagodását finanszírozzuk, azon kevesekét, akik ezen beavatkozások haszonélvezői. Az EU és a tagállamok az ő malmukra hajtják a vizet. De kérdezzük meg még egyszer, mire fordítottak a pénzeket Görögországban a közlekedési hálózat képítésére? És fontos, hogy tudják, hogy még mindig autópályákat építenek, autópályákat, amelynek útdíja van. De hát a jövőben erre, erre nem kapunk tulajdonképpen semmi extra szolgáltatást, csak fizetünk, fizetünk. A szállítmányozók már 8%-ot kell, hogy fizessenek. Meg aztán a megújuló energiaforrásokra fordítanak pénzeszközöket. Az elmúlt három évben meg megnyolcszorozták a díjakat. Ez pedig oda vezet, hogy olyan erőművek jönnek létre, amelyek a gazdaság igényeit semmi módon nem szolgálják. Nem így jönnek létre munkahelyek, végképp nem a fenntartható fejlődésből eredő munkahelyek, vagy pedig az olyan gazdasági struktúrák, melyekből a növekedés eredhetne. Ezért van tehát Görögország ebben a helyzetben, és ezért eh, kerül több állam abba a veszélybe, hogy kikerül az EU-ból. És ki a haszonélvezője mindennek? például Németország. A beruházások 40%-a Németország, az innen lévő pénz Németországba áramlik vissza. Portugáliában is ugye helyzet. Portugáliában minden befektetett egyenróból 85% a nettó befizetők költségvetését, illetve cégeit gazdagítja majd. Ki a haszonélvezője mindennek? A nagy cégek, a szelvényvagdosók, a kapitalisták és hogyha valaki, ha valahogy a megoldást lehet találni, akkor ezen kell dolgoznunk, ugyanakkor a munkanélküliség igen aggasztó. Úgy gondoljuk, hogy a puhi politikai kohéziónak olyan tervekre kellene koncentrálniuk, amelyek fontosak a munkahelyteremtés és a növekedés szempontjából. Például az árvíz elleni építmények építése, vagy az iskolák, óvodák, bölcsödék építése. Ezekre van szükség, ezekre az intézményekre több tízezer gyereknek nincsen óvodai, bölcsödei ellátó helye. Vagy az idősek otthona, alig van idősek otthona, és így erre kellene pénzt fordítani, nem másra. Köszönöm. Ja, vielen Dank für diesen Beitrag. Meine Damen und Herren, Sie sehen von alles. Láthatják, hölgyeim és uraim, hogy széles a spektrum minden jó Európában, vagy minden rossz Európában. Valóban széles a spektrum a felszólalók között. A következő felszólaló pedig Kataszki úr Bulgáriából. Tessék, parancsoljon! Köszönöm szépen, kedves kollégák! Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek ezen az ülésem, és elmondhatom, hogy hogyan látjuk ezt a fontos kérdést. Hiszem, a kohéziós politika egy olyan fontos eszköz, amelyel a jobb pénzügyi fegyelmet lehet megteremteni, valamint a reformokat lehet útjukra indítani egy sor kulcságazatban. Ez pedig hozzá fog járulni ahhoz, hogy könnyebben elérjük fél célunkat, mely az, hogy a régiók, a Európa régiói és a tagállamok közötti különbségeket csökkentsük. Úgy hiszem, hogy nem helyes azt a kérdést feltenni, hogy nettó befizető vagy nettó kedvezményezett egy tagállam, hanem sokkal inkább a közös tulajdonságokra, a, kell gondolnunk, és az európai alapokat arra kell felhasználnunk, hogy egész Európa versenyképességét megnöveljük, és felgyorsítsuk a konvergenciát, hiszen ez mind a nettó befizeték, mind pedig a nettó eh, kedvezményezettek hasznára válik. A kohézió és a fegyelmezettebb pénzelköltés komplementer tulajdonságok. Ezért úgy gondolom, hogy az eredményekre és a régiókra kell koncentrálnunk. A partneri viszony szellemében kell dolgoznunk, amelynek segítségével a helyi érdekeket teremtjük meg. Úgy gondolom, hogy az integrált területi beruházás ezen rendeletben egy fontos lépést, előretett lépést jelent. Még valami, amit nagyon fontosnak tartok a e tervezetből, ez pedig a következő. Az a gondolat, hogy a helyi fejlesztés irányába kell, el, irányába kell ellépnünk a strukturális alapok felhasználásával, és különböző területek programjainak csoportosításával. A különböző alapok felhasználásával igazi helyi problémákat tudunk megoldani, ugyanakkor a fenntartható növekedés irányában haladhatunk. Ez a kezdeményezés tehát nagyon fontos számunkra. Ugyanakkor az Európa 2020-as stratégia céljainak elérése érdekében, illetve annak érdekében, hogy a kohéziós politika által kitűzött a 2014-2020-as időszakra kitűzött célokat megvalósítsuk, mi Bulgáriában úgy gondoljuk, hogy az alapokat jobban kell koordinálni mégpedig nem mással, mint a közös stratégiai kerettel, egyrészt, másrészt a partnerségi szerződésekkel. Még a rendelettervezetről szeretnék néhány észrevételt tenni és egy-két szempontot kiemelni. Úgy gondoljuk, hogy a közös stratégiai keret világos, egyértelmű és kimerítő szabályokat kell, hogy tartalmazzon. A rendelet ugyanakkor elegendő rugalmasságot kell, hogy biztosítson a tagállamok számára, hiszen regionális és helyi szinten kell megoldást találni az égető problémákra. Bulgária nem hiszi és nem gondolja azt, hogy a két és fél százalékos elv hogy a GDP-re vetített 2,5 százalékos elv alapján lehetne az elosztást eh, végrehajtani. A legszegényebb régiókra kell koncentrálnunk, másrészt, hogyha ezt a fent említett elvet követjük, akkor az igazi konvergenciát nem érhetjük el a kevésbé és a jobban fejlett régiók között. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi programidőszak elveit kellene betartanunk a plafon tekintetében, a finanszírozási plafon tekintetében, és talán a GDP-t a vásárlóerő paritáshoz viszonyítva lehetne egy új irányszámot kialakítani. Bulgária 11 tematikus szélkitűzést támogatja a következő tervidőszakban, de nem értünk egyet azzal, hogy 5%-os tartalékot kellene képezni az alapokból a közös stratégiai keret hatája alatt. Úgy gondoljuk, hogy ezt a a tartalékképzést nem szabad kötelezően előírni, és a jelenlegi programidőszak elveihez kell ragaszkodnunk, más különben a nettó koncentrációt nem lehet biztosítani. Máskülönben nagyon sok feltételnek kell eleget tennünk, ez pedig korlátozza a tagállamok rugalmasságát és megnehezíti az alapok readokációját. Ugyanakkor pedig az is nagyon fontos, hogy a helyi és regionális sajátosságokra figyeljünk, és az ex ante feltételeket teljesítsük. Mi támogatjuk az ex ante kondicionalitást, kondicionalitást, ez nagyon fontos, a prioritásos és célok elérésében, másrészt az arányosság elvét is be kell tartani. Hogyha egy kifizetést valamely szinten megakadályoznak, akkor a prioritási tengely mentén kell gondolkoznunk, és a mentesítést nem szabad megadni arra az időszakra, amikor felfüggesztették a programot. Mondhatnám, ez kézenfekvő. Úgy gondolom, hogy a makrogazdasági kondicionalitás kell, hogy vezessen bennünket, és nem szabad, hogy a tagállamok abéli motivációja csökkentsük, hogy a fiskális fegyelmet betartsák. Úgy gondoljuk, hogy ez a rendelettervezet nagyon jó, ami pedig a kiadásokat illeti, úgy gondoljuk, hogy a ÁFA a következő programozási időszakban is leírható kell, hogy legyen. A jelenlegi áfa kritériumokat, áfára vonatkozó szabályokat kell megítélésük szerint a következő időszakban is megtartani. Most pedig a finanszírozási szintekről beszélek. Úgy gondolom, hogy a kevésbé fejlett régiókat jobban kell támogatni, nem értünk egyet a társfinanszírozási, 75%-os eh, társfinanszírozási elvel. Az előzetes kifizetésekre vonatkozó bizottsági javaslatot támogatjuk, de ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy a bizottság dokumentumában szereplő számok nem elegendőek annak érdekében, hogy a tagállamoknak, illetve a lebonyolító hatóságnak biztosítsa a likviditást. Végezetül pedig néhány kommentár arról, amit egy-két kollega mondott. Úgy gondolom, hogy a célirányos finanszírozásra szükség van bizonyos tagállamokban, és a közös stratégiai keret úgy tűnik, hogy nem segít ebben. Ezért talán mégiscsak fel kell tennünk a kérdést, hogy a nemzeti szintű intézmények rendelkeznek-e azzal a kapacitással egyrészt, másrészt azzal a rugalmassággal, hogy a projekteket igazgassák, kezeljék, menedzseljék. Saját tapasztal tapasztalatom alapján azt mondhatom, gyakran átláthatatlan a bürokrácia dzsungele, másrészt nagyon jó hazámban az abszorpciós ráta, az EU alapokból eredő pénzek felhasználásának aránya. Ezért úgy gondolom, hogy a tematikus koncentráció vélhetőleg a tagállamok rugalmasságát fogja csökkenteni. Ez pedig megnehezíti a tagállamok számára, hogy megfelelő célirányosan pántlikázzák a pénzeszközöket. Köszönöm. Thank you very much uh, for this... Köszönjük szépen a bolgár hozzászólást. Rendkívül fontosnak tartom, hogy a bolgár képviselő a makrogazdasági kondicionalitást támogatja, ez mindenképpen figyelemre méltó. Következő hozzászólunk. Krisztohelos úr, elnézést a kiejtésért. Köszönöm szépen. Szeretném kiemelni, hogy a mai vitánk nem csak a pénzről szól, arról az alapról is, az elvről, hogy mit akarunk Európában elérni. Természetesen ez kapcsolódik a kohéziós alaphoz, de ahhoz is, hogy Európa mennyire életképes. Mi életképes Európát szeretnénk. Ezért gondoljuk azt, hogy a tematikus prioritásokra kell koncentrálnunk, azért, hogy megtudjuk, hogy mire szánják az, a közpénzeket. Hiszen ezeknek célja a szociális kohézió és a szociális élhetőség kell, hogy legyen. Természetesen a közösségi költségvetés is eszköze ennek, de ahhoz, hogy ezt a célt elérjük, arra van szükség, hogy az EU-nak megfelelő alapjai legyenek azért, hogy ne csak a tagállami befizetésektől függjenek ezek az alapok. Ugyanakkor hatékonyan kell ezeket felhasználni, azért, hogy valóban elérhessük a társadalmi és gazdasági konvergenciát, és egyben a társadalmi életképességet is erősíthessük. Ezért van szükség arra, hogy a mechanizmusok biztosítsák, hogy azon alapok, amelyeket kiadnak, ne csak hogy abszorbálásra kerüljenek, hanem hatékonyan is használják fel őket, ezzel járulunk hozzá a társadalmi fejlődéshez. Nagyon fontos, hogy a helyi önkormányzatok, a helyi vállalatok is részt vegyenek a regionális tervek kialakításában. A tagállam és a bizottság között kell erről megállapodást aláírni. Tehát amikor a partnerségi szerződésekről beszélünk, akkor mi úgy gondoljuk, hogy ezen partnerségi megállapodásokba be kell vonni a régiókat is ö, aláíróként, azért, hogy garantáljuk, hogy ö, a tagállamon belüli szinten is megfelelő legyen a konzultáció. Ezért kell regionális fejlesztési tervekről is beszélni. Én magam regionális tanácsi képviselő is vagyok egy görög szigeten, és azt gondolom, hogy a régiók szintjén társadalmi kohéziós programra van szükség, hiszen nincs mindig kapcsolat egy adott tagállam különböző régiói között, vagy akár egy régión belül a különböző egységek között, hiszen egy fejlett régión belül gyakran vannak olyan alrégiók, ahol igen komoly eltérések vannak az infrastruktúra szintjében, a munkanélküliség szintjében, vagy bármely más területen. Ezen kívül úgy gondolom, hogy konkrét projekteket is terveznünk kell. Tudnunk kell, hogy mi az, ami lehetséges, mi az, ami nem lehetséges regionális szinten. Ezen kívül, ami a régiók bevonását illeti a három kategóriába. Tehát a kevésbé fejlett, köztes vagy a fejlett régió kategóriájába. Itt minden elemet figyelembe kell venni, a 2012-es adatokat is, azért, hogy valóban a mostani valóságot vegyük figyelembe, hiszen 2008 vagy 2009-ről beszélünk, az egészen más, mint ami 2012-ben történik. Egy tanulmányt bemutattak itt, mi szerint néhány régió már most másik kategóriába tartozik 2009 alapján. Tehát képzeljék csak el, hogyha a 2012-es adatokat veszük alapul, akkor egészen más az összkép, Bizonyos régiókban 17%-kal esett vissza a GDP. És természetesen a biztonsági háló kérdését is felül kell vizsgálni, és meg kell nézni, meg kell nézni, hogy milyen kategóriába kerülnek be az egyes régiók, de a GDP nem az egyedüli kritérium más kritériumokra is szükség van a társadalmi kohéziós egyéb területeken azért, hogy valós képet kapjunk arról, hogy a régiókban mi történik. Köszönöm. Köszönöm szépen Kruszugölosz úr a hozzászólását. Most megint a nemzeti szint következik. Habisz úr, Magyarország. Hol van Habisz úr? Önkormányzati és Területfejlesztési Bizottsága nevében tisztelettel köszöntöm a parlamentközi találkozó valamennyi résztvevőjét. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezen találkozó keretein belül a tagállami parlamentek illetékes képviselőinek lehetősége nyílik a kohéziós politika jövőjét, illetve a partnerség témáját érintő kérdésekben tapasztalat és véleménycserét folytatni az uniós szereplőkkel. A magam részéről egyetlen területtel, szakterülettel szeretnék foglalkozni, ez pedig az elszámolhatóság és az egyszerűsített elszámolás kérdése. Ismeretes, hogy a bizottsági tervezet szerint a költségek elszámolhatósága továbbra is nemzeti szinten lenne szabályozható, kivéve, ha egyes alapokra vonatkozóan speciális rendeletek vonatkoznak. Továbbá. A javaslat lehetőséget teremtene arra, hogy a földrajzi megvalósulás helyszínét bizonyos esetekben rugalmasan értelmezzük, és 10% erejéig a programterületen kívüli fejlesztések is támogathatóak legyenek. A javaslat egységes, öt éves fenntartási időszakot határozna meg, azaz megszűnne a kis- és középvállalkozások esetében a tagállam által adható három éves kedvezményes időszak lehetősége. Nos, összességében úgy látjuk, hogy az átláthatóságot és a szabályozás kiszámíthatóságát a tervezett szabályok biztosítani fogják. Üdvözöljük az elszámolhatóság nemzeti szintű szabályozására tett javaslatot. Támogatjuk a földrajzi rugalmasságra tett javaslatot, sőt úgy véljük az esetleg növelhető is lenne. A mai körülményekre tekintettel, nevezetesen, hogy gyorsan változik a technikai környezet, úgy gondoljuk, hogy a kis- és középvállalkozásokra vonatkozó három éves fenntartási kötelezettséget meg kellene őrizni mind lengyel, mind bolgár részről fölmerült az áfa elszámolás kérdése. Megmondom őszintén, hogy én egy évvel ezelőtt hasonló körben már kifejtettem azt az álláspontot, hogy a le nem vonható áfának a következő időszakban is elszámolhatónak kell lennie. Akkor egy évvel ezelőtt Johannes Hán úr erre pozitívan reagált. Fontosnak tartom ezt az ügyet, hiszen egy olyan régióból, Észak-Magyarországról érkeztem, amelyik eh, az egyfőre jutó GDP tekintetében eh, az európai régiók között eh, az utolsó 15 egyike. Ha ez nem teljesül, tehát hogyha a szigorú szabályok érvényesülnek, akkor az önkormányzatok a városfejlesztési és infrastrukturális fejlesztési törekvéseiben hátrányokat szenvednek, adott esetben el is lehetetlenülnek. Köszönöm a figyelmet. Herzlichen Dank für diesen Beitrag aus Ungarn. Ich hab... Köszönjük szépen Magyarország észrevételét. Most pedig az Európai Parlament nevében Joachim Celler kapszott Németországból. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is hálás vagyok azért, hogy sikerült megszervezni ezt a találkozót a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között. Úgy gondolom, hogy ez együttműködés ebben a fázisban nagyon fontos, és ezt meg is kell erősítenünk. Nem csak a nyílt napok során kellene együttműködni, hanem valóban az elmélyel, elmélyült eszmecsere folyamán is, például a pénzügyi keretről szóló vita során. Örülök annak, hogy a nemzeti parlamentek minden felszólaló képviselői azt hangoztatták, hogy nagyon fontos a strukturális kohéziós politika folytatása 2014 után is. És mindenki azt mondta, hogy a régiók versenyképességét megerősítik ezek a politikák, valamint a foglalkoztatást is megerősítik. El kell mondanom, hogy amikor a vita elkezdődött a parlamentben, ez nem volt világos, ebben nem volt konszenzus, tehát abban, hogy 2014 után is folytatjuk a strukturális és kohéziós politikát. Tehát úgy gondolom, hogy ezen a helyen áttörést értünk el. Ugyanakkor arra szeretném kérni képviselőtársaimat, hogy a nemzeti parlamentekben igyekezzenek nyomást gyakorolni a kormányokra, és a saját kormányaikat szólítsák fel, hogy nemzeti szinten a tanács ban való képviseletük során érjenek el áttörést, de legalábbis elmozdulást. Hallottuk, hogy a bizottság elkészítette a javaslatát, a parlament eh, kialakította a véleményét, de még mindig nem tudjuk, hogy a nyitott eh, felvetett kérdések kapcsán a kohéziós és strukturális politika 2014 utáni időszaka tekintetében a tanács milyen véleményt alkot. Ugyanakkor azt is hallottuk, hogy az egyes kormányfők részéről, hogy fontos a versenyképességet előteremteni, a gazdasági növekedést támogatni. Ugyanakkor, amikor megkérdezték tőlük, hogy hova szeretnék a prioritásokat kialakítani, azt mondták, hogy strukturális alapok eszközeivel akarják a változásokat elérni. Hát ha a kormányfők és miniszterek számára ilyen fontosak az alapok, akkor tegyenek is valamit. Azután egy német kollégám felszólalásához szeretnék hozzászólni, aki kiejtés alapján bajor lehetett, aki arról beszélt, hogy az EU 2020-as stratégia céljait a következő fejlesztési politika, támogatási politika alapjává tegyük. Nos, hogyha ez így lesz, akkor én azt is követelem, hogy a strukturális támogatás homlok terében a vidéki térség eh, álljon, hiszen az európai lakosság, eh, a városi térség is álljon, hiszen a városi térségben lakik 70%-a az embereknek Európában, itt generálják a fenntartható növekedést és az innovációt. Éppen ezért eljött az ideje annak, hogy eh, az agglomerációkra és a városokra jobban koncentráljunk a regionális politikában és a strukturális politika támogatási eszközeinek odaítélésében. Zárójelben mondom csak, hogy a vidéki térség az európai költségvetésnek mintegy 40 át kapja meg támogatásban, az kap egyes és kettes pillérében. Ezt sem szabad elfelejtenünk. Üdvözlök minden kijelentést, amely arról szólt, hogy meg kell erősítenünk a határokon átnyúló együttműködést. Az Európai Parlament éppen most a tárgyalások során azt azzal a követellel állt elő, hogy 7%-kal, hogy a strukturális és kohéziós politika pénzeszközeiben a határon átnyúló és a határi régiókban való együttműködés pénzeszközeit 7%-kal növeljék, hiszen épp ezekben a régiókban nő össze, ízesül és szervesül Európa mint hogy én pedig az Európai Teritoriális Együttműködés Szövetségéről szóló jelentés jelentéstevője vagyok. Még egyszer nyomatékkal kérem, hogy az erre az együttműködésre szánt támogatásokat növeljük meg. Hiszen nem csak Európán belül, hanem az együttműködés, kit való együttműködés fontos, hanem az Európai Unió hatá, val határos harmadik államokkal való együttműködés is fontos. Ez szolgálja persze a csatlakozási eszköz és a politikai eszköz, de fontos, hogy a 7%-kal megemelt összeget e célokra is fordíthassuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Celler kollégának. A bizottság nevében pedig Martin úrnak adom meg a szót, láttam, hogy hosszan jegyzetelt, és el tudom képzelni, hogy egy-két eh, itt elhangzott kérdésre, felvetésre konkrétan válaszol majd Martin úr. Köszönöm, elnök úr. Rendkívül gazdag és érdekes vita volt ez a ma délelőtti, és eh, nagyon érdekes volt eh, különösen az, hogy a nemzeti parlamentek képviselői is elmondhatták a különböző aggodalmaikat. Természetesen a jelentésünket átküldjük majd Hán biztos úrnak, aki sajnos nem tudott egész délelőtt itt maradni. Hallottam, hogy széles körül a támogatás a Hán biztos úr által említett finanszírozás szintjével kapcsolatban, és azzal kapcsolatban, hogy erre mindenképpen szükség van, hogy fenntartsuk ezt a finanszírozási szintet minden tagállamban nagyon szorosan kötődik az ehhez szükséges érveléshez az, hogy milyen jellegű szakpolitikát kell kiépítenünk, és a bizottság egyértelműen hatékonyabbá akarja tenni ezt a szakpolitikát. Az egyik ilyen érv természetesen a kapcsolat az Európa 2020-as stratégiához széles körben elismert, hogy ez egy teljesen jogos és szükséges lépés azért, hogy biztosíthassuk azt, hogy az Európai Uniós alapok az Európai Uniós prioritásokat szolgálják. Természetesen ez a stratégia, ez a egyáltalán nem inkompatibilis, inkább éppen, hogy teljesen megfelel a régiók igényeinek és annak a kérelemnek, hogy a regionális politikát is a szolidaritás elvei alapján határozzuk meg. Felmerült a tematikai koncentráció kérdése is. És az egyensúly e között és a rugalmasság között, abból a szempontból, hogy a régiók mennyiben tudnak beleszólni abban, hogy, abba, hogy hogyan lehet a leghatékonyabban elkölteni a kiadásokat. Hán biztos úr a fókuszálásra és a rugalmasságra utalt, miszerint megfelelően célzottan kell eljárni, és megfelelően rugalmasan is. A koncentráció elég magas szintű a tematikus célkitűzések területén. Hogyha megnézzük a regionális fejlesztési alapot, a bizottság javaslata az, hogy ezt az alapot vagy a finanszírozást három elég tág területre koncentráljuk. Kutatás és fejlesztés, KKV-k és energiahatékonyság. Ez nem az összes finanszírozásra, de a legfejlettebb régiókban 80%-ban, a kevésbé fejlettebb régiókban pedig 50%-ban érinti a finanszírozást. Ennek az elképzelésnek az a háttere, hogy ilyen tág célkitűzések mögött a régiók dönthetnek arról, hogy részleteiben a finanszírozást hogyan fogják felhasználni de ezen célkitűzések kiválasztása kapcsolódik ahhoz, hogy elfogadjuk, hogy az Európa 2020-as stratégiához kell kapcsolódnunk. Ezért gondolja azt a bizottság, hogy a, ezen étlapos metafora, amit a biztos úr használt, ez alapján nehéz elképzelni azt, hogy kompatibilis lenne ezzel azt mondani, hogy a 11 fogásból a régióknak kellene három vagy négy fogást kiválasztani, amire koncentrálni fognak. Ez tehát az átlagos megközelítés részét képezi, mi szerint valamilyen mm, előválasztásra van szükség, előre kell meghatározni, hogy a régiók utána milyen irányba tudnak elindulni. Röviden beszéljünk a partnerségi szerződésekről és a partnerség elvéről. Az alapvető eleme a partnerségi szerződés fogalmának az, hogy ezt a top-down és a bottom-up megközelítést összekössük. Nem előre meghatározott módon, minden tagállamban más és másképpen. Miért is nem gondoljuk azt, hogy ez egy szekvenciális egymást követő eljárás lenne, ahol először van a partnerség, és utána a programok. Ez azért van, mert mi úgy gondoljuk, hogy a programok kialakítása és a partnerségi szerződések kialakítása egy időben fog folyni. Túlságosan elméleti lenne azt, hogy először magas szinten, tagállami szinten kezdjük el a munkát, és utána bontjuk azt majd le az egyes programokba. Ezt egymással párhuzamosan kell folytatni, hiszen a partnerségi szerződés azt kristályosítja ki, amit a programok tervezésénél gondoltak el. Ezért kell ezt ilyen módon konszolidálni. És ami az ütemtervet illeti, nem lehetne elképzelhető az, hogy először a partnerségi szerződésekről tárgyaljunk, és miután azt már elfogadták, csak utána kezdjük el a programokról szóló tárgyalásokat. Gyakorlati okokból úgy gondoljuk, hogy ez a két rész egymást kiegészíti. És természetesen a partnerségi szerződéseken keresztül a partnerségi elvet fogjuk ö, megvalósítani, és az egyes partnereknek lehetővé tesszük azt, hogy betöltsék teljes szerepüket. Természetesen elhangzott, hogy valamilyen megkülönböztetésre van szükség az, a nemzeti intézményi keretek figyelembevételével, a választott helyi önkormányzatok, regionális önkormányzatok és a többi érintett és döntéshozó között. Ezért úgy gondoljuk, hogy ez a viselkedési kódex rendkívül jó ötlet, hiszen így tudjuk meghatározni az egyes szerepeket, amelyeket az egyes partnerek töltenek be. A partnerek szerepe pedig pontosan az, hogy biztosítsák, hogy megfelelő legitimitása és tulajdonosi identitása van az egész folyamat kialakításának. Ami pedig a kondicionalitást illeti, ez is nagyon fontos módja annak, hogy a politika hatékonyságát biztosíthassuk. Fentartások hangzottak el ezzel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy az ex ante kondicionalitás, tehát az előzetes kondicionalitás, hogy megfelelően költik el a kiadásokat, ez tágabb körben elfogadott. És valóban igazzal néhányan elmondták, hogy a lényeg az, hogy ne bonyolítsák túl a dolgokat az elején a célkitűzést kell elérni, biztosítani azt, hogy a beruházások elérik a céljaikat. Ezért a bizottság ezzel teljesen egyetért, és mi is biztosítjuk azt, hogy a mi szerepünket betöltjük ebben. Ami a makrogazdasági kondicionalitást illeti, eredetileg igen komoly ellenállások mutatkoztak, de ahogy a folyamat előre lép, úgy látjuk, hogy tágabb körben megértik azt, hogy a kohéziós politikát nem lehet elszigetelni a gazdasági kormányzási döntésektől, amelyekről jelenleg vitáznak és döntenek. A legfontosabb elem, amit itt ki kell emelni az, hogy nem arról beszélünk, hogy meg kell büntetni azon tagállamokat, akik nehéz gazdasági helyzetben vannak, akiknek támogatásra van szükségük, akiknél túlzott deficit eljárás van. Éppen ellenkezőleg. Ezért támogatja a bizottsága a top-up lehetőségét a társfinanszírozásban. De hogyha egy tagállam nem követi az ajánlásokat a gazdasági kormányzási megállapodásokban, és ezt rendszeresen megszegi, ekkor kell alkalmazni a kondicionalitást. Tehát így próbáljuk elterjeszteni a támogatást azon tagállamokban, ahol szükség van a támogatásra a gazdasági nehézségek miatt, ugyanakkor biztosítjuk azt, hogy egy adott pontban következményei vannak annak, hogyha a tagállamok nem követik az ajánlásokat, a tanács ajánlásait. Úgy gondolom, hogy így a legfőbb kérdésre kitértem. Még egyszer hálás köszönet a rendkívül érdekes előadásokért. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen Martin úrnak és ezzel a rendezvény vége felé közeledünk. Hübner elnökasszony nevében is szeretnék köszönetet mondani a részvételért. Az értékes hozzászólásokat is megköszönöm. Az Európai Parlament szempontjaiból is nagyon sokat kaptunk, tanultunk, és hogy ezt önöktől közvetlenül tudjuk meg, az nagyon fontos most, hiszen az Európai Parlament első alkalommal vesz direkt módon részt a jogalkotásban, egy döntésben egyenrangú partnerei vagyunk a tanácsnak az összes ma említett témában. És első sikereink is vannak, áttörést jelentő sikereink is vannak, például a területi együttműködésre gondolva, ahol az Európai Bizottság nagy lépéseket tett felénk a 3,5 százalékkal, mi most 7 százalékot akarunk. De emlékeztetni szeretnék arra is, hogy az Európai Parlament ezt nem kis projektekre, nem egységes, átlagos projektekre akarja alkalmazni, hanem a határmenti régiók akkor kérjük ezt a pénzt, amelynek infrastruktúrális vonatkozása is lesz, ahol mi eddig a prioritások között nem szerepel, erről tehát tárgyalni kell. Egy sor téma felvetődött a mai napon, a Connecting Europe Facility témáját említették a kollégák, aztán a biztonsági hálót, aztán a köztes, az átmeneti kategória, ez egy vita tehát, ez egy konfliktus, és én is úgy látom, hogy még nincs vége, ha Európai Parlamentként el is foglaltunk egy álláspontot, azért a kollégák körében komoly gondolkodás folyik még erről. Hogyha ezt az új elképzelésekkel hasonlítom össze, amelyeket egyes állam és kormányfők mondtak, tehát egy-egy új euróövezeti támogatás napjainkban lehetett olvasni erről éppen a struktúra politika, tehát csak az euróövezetre vonatkozó támogatási politika kerülne előtérbe, akkor felmerül a nagy kérdés, hogy tudjuk ezt összekötni azzal a struktúrális politikával, amelyel eddig foglalkoztunk, és amelynek az igénye önmagával szemben az, hogy egész Európának adjon impulzusokat, hogy a leggyengébbeknek segítsen. Kíváncsi vagyok tehát, hogy hogyan lehet koherensé tenni ezt az elképzelést. Ami, hát tudom, hogy az én német kormányom is részt vett ebben, de bírálnom kell. Tény az, hogy valahogy összhangba kell hozni. Ez az tehát, amivel foglalkoznunk kell. A következő hónapokban lesz még vita erről. Köszönöm szépen. Most pedig végül szeretném meghívni önöket egy koktélra itt a előtérben, és köszönöm a részvételt. Very good. So, now we have the cocktail. Is it always? Is Yes, yes. Huh? A cocktail, yeah. yeah. Five minutes.